kollégák! Kezdhetnénk-e az ülést ma délutánra? Viszonylag sok munkánk van, ami azt jelenti, hogy tartanunk kell az előirányzott időket, különösen a Szerakjáné jelentésnél, gondolom mindenki beszélni szeretne, Remélem, hogy fegyelmezettek lesznek és tartják az időhatárokat. Kérem, hogy előre szóljanak, ha fel szeretnének szólalni, hogy tudja készíteni egy felszólalói listát, és azután az időt felosztjuk, elosztjuk a felszólalók számával, és ki fog derülni, hogy kire hány perc jut. Ezzel azonnal vágjunk is bele a Szerikiáni jelentés tárgyalásába. A témája az Egységes Európai Vasúti Térség létrehozása ez egy jelentés tervezet, nem tudom, hogy mennyire lesz ellentmondásos. Szerikiáni asszony, öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Hát először is szeretnék köszönetet mondani az elvégzett munkáért, és minden kollégának köszönöm a közreműködését, a árnyék jelentéstevőknek is köszönöm, Dávid Katonak a titkárság részéről, és a többieknek is. Azt hiszem, hogy ez egy nagyon hasznos munka, amelyet végeztünk. Tehát itt egy átdolgozásról van szó, amelynek az a célja, hogy az Egységes Európai Vasúti Térség létrehozásával kapcsolatos problémákat megvitassuk annak érdekében, hogy a különböző kritikus észrevételeket megtegyük az első európai vasúti csomag számos problémát okozott, és ezt át kell dolgozni. Ez egy új modell lenne, egy új csomag lenne, amelyet minden tagállamban lehetne alkalmazni fontos az, hogy minél több kulcs szerepet játszunk az EU CO2 kibocsátás csökkentési céljainak alátámasztásában, és természetesen a fenntartható, környezetbarát, versenyképes módozatokat kell előtérbe helyezni. Beszélni kell öt különböző pontról, a a pályahálózat üzemeltetés és szállítási szolgáltatások működtetésének külön választásáról, a szabályozó szervezetről, a különböző infrastruktúra, rával kapcsolatos kérdésekről, a használati díjak felszámításáról, és így tovább. Ami a pálya hálózat üzemeltetés és a szállítási szolgáltatások működtetésének különválasztását illeti. 2010-ben elindult az ezzel kapcsolatos vita, és a bizottság a saját jelentését is kidolgozta a témát illetően. A vasút vasúti hálózattal kapcsolatos piacot már régebben liberalizáltuk, és meg vagyok arról győződve, hogy olyan rendszere van szükségünk, amely a szabályaiban figyelembe veszi a különböző aspektusokat, és természetesen egy olyan liberalizált piacot biztosít, amely semmiféle diszkriminációt nem tesz lehetővé. Egy liberalizálás és különválasztás nélküli rendszer nem működhet, továbbá nem működhet a rendszer egy átlátható finanszírozási rendszer nélkül, mert csak így lehet ki dolgozni ezt az új átdolgozott csomagot. Figyelembe kell venni természetesen a jövőbeni vit vitát is az Európai Parlament és a bizottság között. Az egyik legfontosabb pontja ennek a tervezetnek a, itt a 73-astól a 88-as módosításokról szeretnék szólni, arról, hogy a jogalkotónak nagyon hatékonynak kell lennie nemzeti szinten is, de koordinálni kell a különböző szabályokat annak érdekében, hogy integrált rendszert hozzunk létre. A különböző szabályok alkalmazását is koordinálni kell a vasúti térség piacán. Meg kell erősíteni a különböző hatásköröket, a kompetenciákat. Ha megnézzük a, például a 75-ös módosítót, a ö, használati díjakkal kapcsolatosan, valamint a 73-as módosítót, akkor azt látjuk, hogy ezeket a 80-asba kellene integrálni. Ami az ellenőrzést illeti, a jogalkotónak itt is fontos szerepe van. Vannak olyan módosítók, amelyek arról szólnak, hogy egy hálózatot kell létrehozni Európában, egy egységes hálózatra van szükség. Az irányelv, amely ezen átdolgozott tervezetet is magában foglalná, mindenképpen arról is szól, hogy a bizottság és az európai jogalkotó hogyan is fogja meghatározni a jövőbeni feladatokat, ami a költségek finanszírozását illeti. Azt látjuk, hogy a vasúti ágazatban nagyon kevés a beruházás, és éppen ezért eh, ez nehezíti a hálózat fejlesztését. Éppen ezért fontos, hogy az európai vasúti piacot versenyképessé tegyük más szállítási módozatokkal szemben. A különböző hálózatok finanszírozásának mindenképpen prioritásokat kell élveznie, mert azt látjuk, hogy a közúti szállítás az, amely jelenleg versenyképesebb. Éppen ezért a tagállamoknak a finanszírozási rendszereiket ki kell dolgozni, és azt tanácsolta a bizottság, hogy öt év legyen a, az alapul vett időszak, én hét évet javaslok. A külső költségeket internalizálni kell, és harmonizálni kell más szállítási módozatokkal. Ezen a területen össze kell kapcsolni a vasúti szállítást és a közúti szállítást. Különböző incentívákra van szükség, olyan rendszerekre, amelyek kevésbé költségesek, és a pályahálózat üzemeltetés terén, az infrastruktúra fejlesztése terén lehetővé teszik a legkedvezőbb alkalmakat. Be lehetne vezetni egy bónusz-málusz rendszert a, aztán a ö, különböző ellenőrzések területén azokat a rendszereket kell javasolni, ö, itt, ö, amelyek az LTC berendezésekkel felszerelt vonatok csökkentett díjazását veszik alapul az európai vonatokról szóló ellenőrzést a 127-es módosítóban van részletezve. Ami a mellékleteket és a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok hatáját illeti, azt hiszem, hogy nagyon fontos a figyelembe venni az irányelvvel kapcsolatos javaslatokat, amelyeket a bizottság tett. A mellékletekben is látjuk, hogy nagyon fontos elemeket tartalmaznak a mellékletek, elsősorban a kettes és a nyolcas melléklet, és ezt a módosítókban is visszatükröződni látjuk. Nagyon sok módosításra került sor természetesen a jogi hatások jogi aktusok hatájával kapcsolatosan a Lisszaboni szerződés értelmében az infrastruktúra, a pályahálózat üzemeltetése és a szállítási szolgáltatások működtetének különválasztása kapcsán a 28-as módosító is fontos elemeket tartalmaz az átdolgozásban figyelembe kell venni ezeket az elemeket annak érdekében, hogy a vasúti hálózat fejlődése versenyképesebb legyen, és 2012-ben majd beszélünk ismételten a liberalizálásról, a piaci nyitásról, és azt reméljük, hogy a különválasztás modellje garantálni fog egy olyan rendszert, amely megkönnyíti majd a piacon való jelenlétet és a pályahálózat üzemeltetés ellenőrzését. A Természetesen a versenyre bizonyos elemek negatívan hathatnak majd, de én úgy gondolom, hogy a transnacionális hálózatok fejlesztését is előtérbe kell helyezni, és az áru szállítással kapcsolatos feladatokat is előtérbe kell helyezni, liberalizálni kell az áruszállítás piacát, és ha megnézzük, hogy mi lesz a helyzet, azt látjuk, hogy az áldolgozás lehetővé teszi a piachoz való hozzáférés jelentősebb érdekeit, és itt is el kell mondani, hogy lesz egy átmeneti időszak természetesen. Az átmeneti időszak során is számos új jogszabály fog születni, amelyeknek az lesz a célja, hogy garantálják a mobilitást és a dolgozók mobilitását figyelembe véve az egészségügyi feltételeket, a biztonságot. Vannak úgynevezett alapvető szolgáltatások, amelyek a vasút biztonságával foglalkozik, a különböző vasúti vállalatok számára is nagyon fontos, hogy ne, ne csak szolgáltatásokat nyújtsanak, hanem a működtetést, az infrastruktúra fejlesztést előtérbe helyezzék. Itt a 13. módosító nagyon jelentős, a bizottság javaslatát tartalmazza, de mindenképpen sokkal világosabbnak kell lennie. Mellesleg számos olyan módosító nyújtottak be, amelyek megpróbálják tisztázni, átláthatóbbá tenni a jelenlegi rendszert. Természetesen nagy figyelemmel fogom majd a vitát követni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Can I just azt javasolnám, hogy tekintsük át a felszólalók listáját, jelen pillanatban hogyan is áll. Árnyék előadó, Kuhn illetve itt van Imre Sass úr, Rikai úr, Lightfree, Balsaitis, Mr. Manchkovic, Mr. Batch, Mr. Kanchan, Mrs. Uh, Mr Grosch, Mrs Meissner, Mr Sturts. If there's any... But Mr Al-Kadrawi. Al-Kadrawi úr. Have I got everybody? Úgy látom, mindenki megvan, vagy inkább kérdezem. Igen, ön ott van illetve fel tudom venni a listára megfelelő sorrendben. Van-e valaki még ezeken a felszólalókon kívül, aki szólni szeretne? Ha most nem szólalt fel, akkor nem is fog, mert most fogom kiosztani a felszólalási időket. 5 percet kapnak az árnyék előadók, 3 percet egyenként a többiek. 5 perc tehát kún úr következik. E. Köszönöm szépen, elnök úr, szalad az idő, és eh, Szerecsáni asszonynak és a jelentéstevőnek köszönöm a eh, munkát, különösen a közelmúltban nagyon sokat dolgozott, mindig nyitott volt a konzultációkra, minden konzultációra, amire szükség volt, rendelkezésünkre állt, ami nagyon fontos, hiszen nagyon nehéz témáról van szó. Közösen tettük föl magunknak a kérdést, ugye miután az első vasúti csomagot az Európai Bizottság, a tanács és a parlament végül is hatályba léptette, hogy miért annyira sikertelen a tagállamok vajon ezt a nagyon fontos közlekedés technikai funkciót, hogy a teherszállítást minél inkább a vasútra helyezzük át, miért, miért nem mennek ezzel szembe a tagállamok? És ha meghallgatjuk, hogy a tanácsban milyen viták zajlanak, hát ez már egészen kalandos dimenziókat ölt, ezért nekünk parlamentnek megfelelő kompromisszumos megoldásokkal kell előállni, hiszen tudjuk, hogy nagyon-nagyon nehéz nagy többséget eh, mögé állítani, a tanácsal szemben eh, állva biztosítanunk kell, hogy több minden történjen. Finanszírozás, Szerecsáni azt, hogy is beszélt erről, nagyon döntő. Investálni kell a eh, sínbe, a vasútba, a technikai infrastruktúrába, hogy az akadályok megszűnjenek. A konzultáció során az utolsó hetekben, ugye voltak pódiumviták is, melyek során találkoztunk, és hát láttuk, hogy a liberalizáció kapcsán, a piacnyitás kapcsán hol van a nagy előrelépés, infrastruktúra modell, ugye itt volt az unbundling, a szétválasztási modell, a költségek, amiről már nem beszéltünk, aztán ott volt a holding modell. A kérdésem az, hogy ne csak az infrastruktúra modellre koncentrálunk, nem csak ez dönti el, hogy sikerül-e a liberalizációt végigvinnünk. Azt hiszem, hogy a frakciónkon belül, a tagállamokon belül zajló vita ilyen irányba halad és a kettő közötti verseny biztos, hogy helyes lenne, de csak a transz, adott a transzparencia. Ez mindennek az alfa omegája. Meg kell határoznunk, hogy mi tartozik az infrastruktúra, a pályahálózat üzemeltetés, itt tartoznak az, az alagutak, a jelzőberendezések, sőt még a pályaudvarok is és utána jövünk a költségkalkulációhoz, ami transzparens kell, hogy legyen, hogy minden versenytárs Európában tisztességes, azonos versenyfeltételek mellett dolgozhasson. Ki tudja ezt ellenőrizni és helyreállítani? Biztos, hogy nem egy ilyen holding formában működő pályahálózat üzemeltető, hanem a regulatory body, a szabályozó hatóság. És minden tagállam be kell, hogy lássa, hogy analóg folyamatokról van szó a hardware és a szoftver tekintetében egyaránt a kompetenciák kapcsán is. Világossá kell tennünk, itt van egy kérvény, ezt vagy a kritériumok alapján engedélyezni kell, vagy pedig el kell utasítani, ha megfelelő hivatkozási okok szólnak emellett. Ami pedig tényleg döntő, ha megnézzük a pályahálózat üzemeltetés, az infrastruktúra eh, általában egy állami üzemeltető, akkor a kettő eh, két nagy vállalat között eh, milyen pénzmozgások vannak. Ezt teljesen transzparensé kell tenni, és ez kell, hogy egy észszerű eredményhez vezessen. Nagyon fontos kérdés, amivel foglalkoztunk, a szolgáltatások. Itt még egy listára fel lehetett iratkozni, hogy ki támogatja az unbundlingot, illetve ki ellenzi, ki támogatja a szolgáltatások privatizálását, ki nem. Azt hiszem, hogy valamennyien hallottuk, hogy ez hova vezet. De végülis nem ez a döntő kérdés. A döntő kérdés az az, hogy hogyan nyitjuk meg a piacot, és ide tartozik a szolgáltatás is, hogy most itt a kapacitáshoz kötjük, és azt mondjuk, hogy 20%-ot szabadon kell tartani a use it or lose it alapján. Mindenképpen kell egy olyan modellt találnunk, amelyik működik. És miután mindjárt lejár a hozzászólási időm, nehogy ez történjen ezzel az egész kérdéskörrel is. Azt hiszem, hogy egy jó modellt kell találnunk, jó kompromisszumos megoldásokat, amelyben mind a két rendszer megmaradhat, hogy nagyobb legyen a liberalizáció, nőjön a verseny, Varsótól Londonig, Párizsig és a skandináv országoktól Rómáig lehessen jól vasúton közlekedni a és e, személy, személy és teher egyaránt. Köszönöm szépen, és köszönöm, hogy betartotta nagyjából az időt. Tremusza asszony a liberálisok nevében 5 hát, perc. Köszönöm szépen először is, köszönetet szeretnék mondani az előadónak az elvégzett munkáért, illetve a munkatársainak is, és én is szeretnék a saját munkatársaimnak is köszönetet mondani, illetve az asszisztensemnek a támogatásért. Először is a szétválasztás kérdését tekintve az ALDE frakció nem támogatja olyan formában ezt a lépést, ahogyan ez itt le van írva. Ahogyan a vitákban is elmondtam, nem világos az összefüggés, a verseny és a szervezeti struktúra között. Hogyha most a szétválasztást kötelezővé tesszük, akkor növekedni fognak a költségek és romlani a hatékonyság. Meg kell várnunk a bíróság döntését a jelenlegi szétválasztási követelményekről. Lehet itt egy preambulum bekezdés utalva arra, hogy várjuk a bíróság ítélkezési gyakorlatának megszületését. Nyitottak vagyunk arra, hogy megvitassuk, hogy hogyan tudjuk biztosítani az infrastruktúra üzemeltető függetlenségét. Például a holding vezetőtestületének a tagjai ne lehessenek az ilyen különböző entitásoknak a vezetőségében is. Várom a javaslatokat e tekintetben. Ami a piacnyitást illeti, bizonyos javaslatokat beszeretnénk nyújtani a belföldi utas piacra vonatkozólag a PSO-val együtt és azt javasoljuk, hogy a 9-es módosítóhoz tegyük hozzá, hogy a szabályozási osztálya az Európai Bizottságnak támogassa az európai szabályozó testületeket, hogy nyitott és átlátható legyen az európai vasúti piac. Ez a DigiMove, Digi Competition, vagy akár mind a kettőre vonatkozhat, és a nemzeti szabályozó testületeket neki kellene támogatniuk a napi munkájukban, tehát a 10, illetve 8. módosító, az előadó módosítója, ez az, amit szeretnénk kiegészíteni. Be kell avatkozni ennek a testületnek, hogyha a nemzeti szabályozó testület ezt nem teszi meg konfliktusok ellen esetén. Minél függetlenebb a szabályozó testület, annál nyitottabb a piac. Az Európai Unión belül nem minden nemzeti testület ugyanolyan személyzettel, költségvetéssel rendelkezik, vagy függetlenséggel. Az 55. cikk is azt mondja, hogy a nemzeti szabályozó testületeket, az ő szabályozásukat a piaci követelményeknek megfelelően kell kialakítani. A 11-es módosítót támogatni tudjuk, de ki szeretnénk egészíteni azzal, hogy ennek a szabályozói főosztálynak, ami az Európai Bizottságon belül jönne létre, lenne alávetve a szabályozó testület. Az 56. és az 57. cikkeket kiegészítenénk azzal, hogy a nemzeti irányító testületek, amelyek nem tartják be a mandatumokat vagy a határidőket, az Európai Bizottsághoz kell, hogy forduljanak. Ami az 55. cikket, illetve módosítót illeti, nem támogatjuk a maximum kabotást. Ezt a szabályozó testület erre vonatkozó módosítónál 74-es módosító szeretnénk a Nemzeti Parlament helyett a kompetens parlamentet írni, ami pedig az Európai Szabályozó Testületet illeti a 88. módosítót szeretnénk, hogyha egy kicsit ambiciózusabbak lennénk. Az Európai Bizottság 2012 végére készítsen egy javaslatot ezzel kapcsolatosan. Ezen túlmenően jövőre az Európai vasúti ügynökség feladatait is áttekintik, és a bizottság javaslatot tesz a belföldi személyszállítási piac megnyitására. Szeretnénk ebben a vitában is ezt a témakört szerepeltetni. Milyen minimális szolgáltatási szintet illeti sztrájk esetén a 117-es cikk kapcsán, illetve módosító kapcsán nem akarjuk törölni ezt a lehetőséget. Egyetlen sztrájk egy országban ne állítsa le az európai szintű közlekedés 118-120-as módosítókról szeretnék még szólni. Nem támogatjuk a nyugdíj költségek és az óvoda költségek elszámolását közvetlen költségként, hiszen ez csökkenti a versenyképességet ami a 121-es módosított illeti piaci szegmensekről. Nem támogatjuk, hogy töröljük a bizottság javaslatát, felismerjük, hogy nem minden piaci szegmens releváns minden tagállam számára, de több koordinációra és átláthatóságra van szükség az üzemeltetők számára európai szinten. A szabályozó testület ne előzetesen, hanem utólagosan avatkozzon be, de csak eh, panaszok vagy konfliktusok esetén. 66. cikk végül amely az újra dolgozott szöveg átültetésére vonatkozik. A tanács két évet irányzott elő a végrehajtásra, bizonyos tagállamok három vagy öt évet kérnek, de ez nem fogadható el számunkra. A parlamentnek egy évet kellene kérnie. Köszönöm. Thank you, Mr. Chimolsa, for the Greens, Mr. Kramer. Kramer úr az öldek képviseletében ugyancsak 5 percet kap. Köszönöm szépen én is a jelentést. Most már konkrétabb, mint eh, az a vita, amit utoljára folytattunk le. Egy pont azonban csalódással tölt el. Itt tulajdonképpen egy egységes vasúti hálózatot akarunk létrehozni, szabad-e tenni a hozzáférést, megkülönböztetés, mentes feltételeket. Ebben egyetértünk. Ha megnézzük Európát, a fő konfliktus nem a különválasztás, vagy nem különválasztás, hanem vannak, ugye vannak olyan országok, ahol megvalósult a különválasztás, vannak országok, ahol nem valósult meg a különválasztás, de mégis nyitottak. Mi pedig nyitott hálózatot szeretnénk, és fair feltételeket Kicsit túl sokat beszélünk az unbundlingról, a különválasztásról, pedig tudjuk, hogy nem ez a fő gond. Lehet, hogy valamelyik ország a különválasztást megvalósítja, és mégse változik semmi. Tudjuk, hogy más tényezők a döntőek. Zöldekként persze, én is amellett vagyok, hogy válaszuk eh, külön eh, az infrastruktúra üzemeltetést és a szolgáltatásokat, eh, de más dolgok fontosabbak. A szabályozó hatóság az igazán döntő. Azok az országok, ahol független szabályozó hatóság működik, ők megnyitották a pályahálózatot, és gyorsak, gyorsan tudnak döntéseket hozni. A bizottságnak az a javaslata, hogy in any case, minden esetben négy héten belül meg kell hozni a döntést, hogy kapok-e slotot vagy sem. Ez most in principle érvényes, hogy elben, hát akkor elben, akkor öröm végtelenségig várhatunk. Az ön országában, kedves kollega, például két hónapon belül születik meg a döntés, hogy kap-e valaki slotot vagy sem, hogyha jól tölti ki a kérdőívet és hogyha nem tölti ki jól valaki a kérdőívet, akkor akár két évig is eltart a döntés. Más országokban pedig két éven belül még nem is válaszol a szabályozó hatóság, függetlenül attól, hogy jól töltjük ki a kérdőévet vagy sem. Ezt pedig meg kell változtatni. Négy héten belül kell, hogy legyen döntés minden esetben. Aztán arról lehet vitatkozni, hogy az elutasítás jogszerű vagy sem. Ugye pozitív döntéskor nincs probléma. Azt akarjuk, hogy minél több árut vasúton szállítsanak, és hogyha még két évig az ember nem tudja meg, hogy, hogy megkapja az engedélyt, akkor nem fog mozdonyt venni, akkor az egész megbukik, minden marad, ahogy most. Tehát a regulatory body, a szabályozó testület a döntő, és azt kell biztosítanunk, hogy ez gyors, gyorsan szülessenek meg a döntések. Kun kollega mondta, hogy mennyire fontos a transzparencia, mennyi pénz, hova áramlik, az infrastruktúrába kell, kellenek a beruházások, és tisztességes versenyfeltételekre van szükség. Utolsó alkalom is elmondtam már, Németországban, Berlinben kicsorán széles a sáv szélesség, mint a mondjuk Hamburgban, vagy a Rúrvidéken, ezt lehet csinálni. Infrastruktúra használat, persze biztosítani kell, hogy ehhez lehessen hozzáférni, akik a konkurenciának meg kell nyitni a hozzáférés lehetőségét az infrastruktúrához. A zaj és az beszámítása, tehát a zajmutatók alapján történő kiegészítése az infrastruktúra használati díjnak, ezt e, persze jó, és az LTCS e figyelembe vétele, hogy az LTCS e nélküli vonatok magasabb díjat fizessenek, de itt az, arra is gondolni kell, hogy a frekvenciákat a rádiófrekvenciákat, illetve a telefon eh, használat, eh, telefonfrekvenciákat eh, hogyan osztjuk ki. És hogyha azt hallom, hogy Európában minden vasúti társaság felhívta a figyelmet erre a konfliktusra, a bizottság pedig azt mondja, hogy hát mm, jó, dolgozunk ezen, és három éve nem történik semmi, e, hát akkor a bizottság mindig nem tudja, hogy mit jelentene egy összeurópai szintű egységes e, e, megfelelő frekvencia használaton alapuló jelzés, jelzőrendszer. Azután a 100 milliós felső korlát most mi van akkor, hogyha fél milliárd a költség? Miért határozták meg ezt a plafont? Inkább minimális alulról kellene bekorlátozni talán, de felfelé ennek nincs értelme, ezt nem értem, ezt a felső korlátot. Azután ez essential function, ezt mindenki számára nyitva kell hagyni, diszkrimináció mentesen, mindenki használhassa a vasutat az utasok, illetve az ügyfelek érdekében. Ezt akarjuk megvalósítani Európában, ezért szigorú legyen a regulatory body. Köszönöm szépen, Ziller úr 5 percben. Tātāji kungs, es arī gribētu sākt ar, ar to, ka es gribētu izteikt paldies arī Čānī kundzei par šo ļoti grūto darbu, un uh, es domāju, ka... Köszönöm szépen, és köszönöm az előadó munkáját, nagyon uh, nehéz munkája volt. Más kollégokhoz hasonlóan hiszen ők már szóltak sok fontos dologról. A biztosításról szeretnék beszélni az 55. módosítóban. Minimális és maximális összegekre kerül javaslat balesetenként. Ez nem felel meg minden helyzetnek, hiszen hogyha van egy SNCF vagy TALIS vonat, az egy dolog, de ha van egy kisebb vasúti társaság Lettországban, és a vonat is sokkal lassabban közlekedik, akkor a biztosítási összeg is sokkal alacsonyabb, vagy más minden esetre. Négy olyan ország van, amelyeket kiemel a jelentés, például Finnországot, ahol más a nyomtáv a vasútnál. A miénk ugyanis az orosz hálózathoz kapcsolódik. Itt további pontosításra van szükség, és fenn kell tartanunk álláspontunkat šos infrastruktūras maksas noteikšanas no trījiem uz diviem principiem, kuru būtība tāda ir, ka katram tirgus. És itt eh, egyszerűsítésről is van szó, az rendszer egyszerűsítéséről, ahol a különböző szegmensek döntenének a piaci viszonyok szabályozásáról. Volna egy minimum összeg, amely alatt a kifizetés nem volna előirányozva. De itt meg kell említeni a méltányos verseny, tisztességes verseny fogalmát is. A szabályozó testület szempontjából hangsúlyozni kell, hogy ezt a testületet erősíteni kell minden tagállamban, ugyanakkor az európai szabályozó is erősíteni kell. Nem tudom, hogy ennek az ideális pozíciója mi volna, ha megnézzük, hogy milyen informatikai technológiákat használnak a 27 tagállamban a szabályozó testületek. Talán ez az az irány, amelyben el kellene indulnunk a vizsgálódásban. Talán a dokumentumban ezt még részletesebben ki lehetne fejteni, de nem hiszem, hogy egy EU szintű szabályozó testületet most ki tudnánk ebben a szakaszban alakítani. A szabályozó testület jogait is taglalja a dokumentum. Úgy gondolom, hogy túlságosan messzire megy e tekintetben. A szabályozó testületeket, az ő hatásköröket korlátozni kell arra, hogy bizonyos szektorokra vonatkozó szabályokat kialakítsák. Ami a szolgáltatókat illeti, illetve az üzemeltetőket, ez egy nagyon komplex kérdés, és talán jó volna, hogyha az előadó kompromisszumot próbálna kialakítani. Ahogyan valaki más már kifejtette, eltérnek a vélemények, és ilyenkor az arany középutat kell megcélozni, vagyis a kompromisszumot. Köszönöm szépen, 5 percben vesz asszony. Frau Zahachjani, ähm, der von... Szerakiáni asszony, az indokolásban, a jelentés indokolásában az szerepel, hogy a bizottság tovább akar deregulálni és privatizálni ez olyan benyomás kelt, mintha az elmúlt években a vasúti ágazatban nem lett volna elég dereguláció és privatizáció. Az ön jelentésével nem értek egyet. A e, frakciónk e, idén március 3-án egy e, meghallgatást tartott szakértőkkel, és ebből kiderült, hogy az eddigi liberalizáció, dereguláció és privatizáció azt eredményezte, hogy jelentős mértékben romlott a vasúti közlekedés. Svédországban télen káosz volt a vasút működésében, ami korábban sose fordult elő. Via Reggio-ban, Olaszországban, azután Nagy-Britanniában, és nálunk Németországban, utoljára a száz ország nagyon súlyos vasúti balesetek voltak. Az előadó indokolásában hiányolok egy hivatkozást az EU bizottság egyik legfontosabb törekvésére a RICASZ kapcsán, ez pedig e, minimális szolgáltatási szint biztosítása sztrájk idején. Ez a minimális szolgáltatás sztrájk idején e, e, a sztrájk jogot fenyegeti, veszélyezteti minden vasúti alkalmazott szempontjából ezért jelentés tevő a 170-es módosító indítványt, el 117-es módosító indítványt e, elfogadja, ezt mi határozottan támogatjuk. Tehát el kell, hogy tűnjön az irányából minden hivatkozás a sztrájk idején kötelező minimális szolgáltatás biztosítására. A 13. cikk kapcsán a szolgáltatás, szállítási szolgáltatásnál az előadó osztja az Európai Bizottság véleményét, ami szerintem helytelen. A javasolt fejlődés azt eredményezi, hogy egészséges vasúti társaságok széthullanának, és ezekkel az intézkedésekkel csak a további outsourcingot, kiszervezést támogatnánk, segítenénk elő. Ez pedig jelentősen rontaná a munkafeltételeket, csorbítaná az ezen a területen dolgozó emberek, munkavállalók jogait. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok kapcsán az indokolásban nem világos számomra, hogy tulajdonképpen jelentéstevőnek mi az álláspontja. Mi a frakcióban azt mondanánk, hogy eh, a, eh, ebben a formában elutasítjuk a eh, delegált jogi aktusokat. Ugyanis itt azt jelenteni, hogy minden melléklet, amit tulajdonképpen a sínhez való hozzáférésről szól, mindegyik mellékletnék át kellene ruházni az Európai Bizottságnak a mm, jogalkotási kompetenciát. Ez nagyon súlyos jogi politikai és mindenek előtt demokráciával összefüggő aggályokat vet fel az érdekeket a jogalkotónak kell mérlegelni, és ha átmegyünk a felhatalmazáson alapú jogi aktusokba, akkor ezt súlyosan korlátozzuk. Hát, tehát továbbra is a tanácsot és a parlamentet kell rendes jogalkotási eljárás alá ezekben a mellékletekkel kapcsolatos kérdésekbe is bevonni. Rövid az idő, ezért csak a legfontosabb kérdésekre tudtam kitérni. Köszönöm. Thank you, Mrs. Wills. Köszönöm szépen. A következő felszólaló Három percben. Imbrász úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Ebben támogatjuk a vasúti ágazat liberalizálását, de felhívnám a figyelmüket bizonyos speciális tényezőkre Litvánia esetében. Figyelembe kell venni a nyomtávot, hiszen Litvániában ez szélesebb, mint más Európai Uniós országokban. És ez nehézséget okoz abban, hogy integrálni tudjuk a litván vasúti rendszert az Európai Unió vasúti rendszerébe vagy hálózatába. A szállítási volumen 75% a harmadik országokból származó teherszállítás a vasúti ágazatban, tehát nem volna bölcs az infrastruktúra díjakat azokra a harmadik országbeli operátorokra hárítani, akik a helyi infrastruktúra kezelők minden költségét nem tudják lefedni. És az sem jó, hogyha csak 35%-ban próbáljuk lefedni a költségeket, már mint az infrastruktúra működtető költségét, ahogyan a javaslat fogalmaz. Ekkor a litván kormánynak, az államnak kellene a többi költséget felvállalnia. Az infrastruktúra díjakat úgy kellene megállapítani, hogy figyelembe vesszük az operátorok költségeit, minden költségüket, és a harmadik országok nem támogathatják a litván területen keresztül haladó szállítmányokat, ezért javasolnám, hogy a 31. cikkben, ennek is a harmadik bekezdésében, illetve a 32. cikk első bekezdésében, illetve vagy az egyikben, vagy a másikban szerepeljen egy jelzés, amely azt mondja, hogy a díj megállapításában figyelembe kell venni azoknak az országoknak a helyzetét, ahol a nyomtáv szélesebb, mint az európai általános. Köszönöm szépen, Gross úr, három percben. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Köszönöm szépen, elnök úr. Ezt a mai vitát nagy érdeklődéssel figyelem. A néppártnak is természetesen meg volt az árnyék jelentéstevője, aki részletesen foglalkozik a módosításokkal, de azért is nagyon érdekes ez a ma délutáni vita, mert az az érzésem, hogy itt két olyan témáról van szó, amelyek kapcsolatban a tanácsa múltban beleegyezését adta, és nem hajlandó megvalósítani azt, amit Európa már egyszer eldöntött. Ezért felvetődik az az elvi kérdés, hogy az elmúlt évek, hónapok minden dokumentumában leszögeztük, hogy Európában a vasútnak nagyon fontos szerepet kell játszania és úgy tűnik, hogy akik eh, nem akarják eh, a forrásokat rendelkezésre bocsájtani, akik, eh, hiszen pedig erre lenne szükség az infrastruktúra javításához, és az, azok, akik nem módosítják a jogszabályaikat, azok a tagállamok. Itt különbséget próbálnak tenni kis és nagy országok között. Látni kell, hogy foglalkoztatással, szolgáltatásokkal összefügg sok kérdés, de itt nem szabad összekeverni a dolgokat. A vasút nagyon sok országban olyan szolgáltatásokat nyújt, amely nem a versenyszférával tartozik, hanem számos munkahelyet biztosít, és a munkavállalók jogállása konfliktusba kerül sokszor a mi e, terveinkkel. De most e, ezt a vitában nyíltan kar beszélni e, ezekről a kérdésekről, és nem szabad csak kizárólag a munkavállalói jogokkal, védelmével foglalkoznunk. Harmadsorban itt nagyon sok pénzről van szó, közpénzekről is, a szolgáltatások, az infrastruktúra eh, javítására, és eh, nem csak a vasúti ágazatról van szó, sok országban vannak olyan szolgáltatók már, amelyek nem csak a vasúton nyújtanak szállítási szolgáltatást, hanem másút is, tehát transzparenciára minden pénzmozgás kapcsán szükség van, mert ez nem lehet, hogy a jövőben a közpénzeket indirekt módon arra használják fel, hogy a konkurenciát felvásárolják, vagy pedig tisztességtelen e, politikát e, e, folytassanak. Ezért egyetértek azzal, hogy holnap az egyik legfontosabb szerepet a szabályozó hatóság fogja betölteni, és hogyha nem bocsátunk minden szükséges forrást a szabályozó testület rendelkezésére, ami ahhoz szükséges, hogy a feladatát el tudja látni, azaz, hogy ellenőrizzen, Persze nem szabad túlterhelni feladatokkal a, a szabályozót. A szabályozóhatóságnak eh, nincs eh, politikai szerepe. Neki azt kell ellenőrizni, hogy a hozzárendelések helyesek, hogy az adminisztrációban legyen manipuláció, hogy a pályadíjakat korrektül határozzák meg. Tehát, hogyha komolyan akarjuk, hogy holnap majd egyszer valamikor legyen egy európai hálózat, akkor már ma, most meg kell tennünk a, azt a lépést, ami elvezet a szabályozó hatóság felé hiszen vannak már most is határon átnyúló hálózatok, pályahálózatok, és hogyha itt azt mondjuk, hogy majd holnap a jövőben európai szinten működhet egy ilyen szabályozó hatóság, akkor azt hiszem, hogy nagyon komolyan kell bánnunk a javaslatokkal. Köszönöm, Gross, Gross úr, Alkadraui kollega, három percben. Köszönöm. Azzal kezdeném, hogy megköszönöm a raportőrnek az elvégzett munkát. Látszik a szakértelem ebből. Én a frakcióm koordinátora eh, vagyok, és számomra az a legfontosabb, hogyan tudjuk versenyképesebbé és eh, vonzóbbá tenni a eh, vasutat, mondjuk a közúttal szemben, és így tudunk hozzájárulni egy fenntartatóbb és hatékonyabb szállítási szolgált szállítási piachoz a műszaki interoperabilitásra túl kevés figyelmet fordítottunk, és természetesen az infrastruktúra és a szolgáltatások finanszírozása is ugyanilyen fontos. Itt ez a dosszié elsősorban a piac működéséről szól, és a mai jogszabályok kapcs, vizsgálata kapcsán azt hiszem, hogy jó döntés az, hogy ezekre koncertáljuk, és ma a, ne a nemzeti hálózatok liberalizációról beszéljünk, arra majd a jövőben sok lehetőségünk lesz még. Hát alapvetően a szabályozó eh, kell, hogy elég hatáskört kapjon arra, hogy határozottan fel tudjon lépni. Egyetértek azzal, amit itt a raportőr mond. Minimum arra van szükség, hogy egy európai megközelítést alkalmazzuk, európai hálózat felé, és egyetértek Gross kollégával, aki azt mondja, hogy még egy lépéssel tovább kell mennünk, meg kell néznünk azt, hogy most embrionális állapotban lévő kezdeményét egy ilyen európai szabályozó hatóságnak hogyan tudjuk majd tovább fejleszteni menni a nagy közlekedési koridorok mentén. Őszintén el kell ismernem, hogy a frakciónkban nincs egységes álláspontunk a raportőr több javaslatával kapcsolatban, és sok módosításat még vizsgálnunk kell. Ami engem érdekel, ami számomra fontos, hogy mindenképpen az, hogy működőképes legyen a dolog, hogy legyen jó piac, ahol tisztességes a verseny, amely a vasúti ágazat növekedését eredményezi a jövőben, és sok példát tar- tartunk arra, ahol megvalósult a különválasztás, és mégse lett erősebb a verseny, vagy fordítva. Tehát nem lehet kétségünk a fejől, hogy az infrastruktúra üzemeltetőjének függetlennek kell lennie, ezt valahol definiálni is kell. Azután a finanszírozást mindenképpen transzparensé kell tenni, és meg kell vizsgálnunk nekünk, mint parlamentnek, ki kell alakítanunk a határozott álláspontunkat. Most több részletre nem kívánok kitérni, csak két dolgot említenék Az egyik a szociális kérdések köre. Azt hiszem, hogy a munkavállalók számára világságát kell tenni, hogy nem ellenük akarunk itt fellépni, itt az előadó a, a sztrájk idején a minimális szolgáltatások biztosításának a szükségesét emelik ki. Azt hiszem, hogy a tagállamoknak határozottabban kell támogatni a vasutot. Azután az infrastruktúra üzemeltető számára a közvetlen költségeket jól kell definiálni, és végül elemezni kell azt, hogy a különböző tagállamokban az infrastruktúra kivetett adók hogyan működnek, és mik a különbségek. Ennyit egyenlőre, és majd további részletekre még kitérhetünk. Köszönöm. Thank you. Mrs. Meissner, three minutes, please. Köszönöm szépen, Meissner asszony három percben. President. Köszönöm, elnök úr. Én is szeretnék köszönetet mondani Deborah Szerakiáninak. Ez nagyon berész, merész, bátor munka, hiszen más pozíciót vázol föl, mint ami a bizottság álláspontja. És hogyha az elődő így pozícionálja magát, és a regulatory body-t így helyezi a középpontjába, akkor nem csak örömet fog ez okozni sokaknak, hanem aggályokat is okoz. De nekem tetszik a módosítás, bár nem vagyok benne biztos, hogy ez a jó irány, hogyha azt akarjuk, hogy nőjön a verseny, és mindenki hozzáférj, számára biztosítsuk a hozzáférés, pedig hát ezt akarjuk. Ehhez jó interoperabilitásra van szükség de azt akarjuk, hogy minden szereplő, aki szállítani akar a vasúton, az hozzáférhessen a pályához. És teljesen egyetértek Michael Kramerrel, az kedves zöld kollégámmal. Nem mindig így van az, hogy mi egyetértünk, de most igen. Lehet, hogy ez az a függ össze, hogy mind a németek vagyunk, és Németországban működik egy ilyen rendszer, nem pedig nem választottuk teljesen külön a az infrastruktúra üzemeltetőt, illetve a e, szolgáltatót. Itt e, azt hiszem, hogy az európai egységes belső piac e, maximális jó működését akarjuk valamennyien biztosítani. Sokan elmondták, jó elméletileg helyes a választás, de még tovább kell lépnünk. És Németországban, ahol nagyon sok a vasút, még mindig van javítani való a legfontosabb dolog az, hogy legyen egy szabályozó, amelyik elég erős, ki tud vetni eh, díjakat, és ez fontosabb, mint a, az unbounding, a különválasztás kérdése. Tremóza úr is eh, elmondta ezt a frakció nevében. Azt hiszem, hogy még több ponton módosítanunk kell. Köszönöm. Thank you, Mr. Rike. Köszönöm szépen. Három percet kap Riké úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretnék nagyon őszintén gratulálni, és ez nem csak egy udvariasági formula, de szeretnék őszintén gratulálni Szerakini asszonynak ezért a nagy munkáért. Nagyon bonyolult ez a dokumentum. Én nem akarok a részletekbe bocsátkozni, itt most néhány általános megjegyzésem lenne mindössze figyelembe véve azt, hogy Számos tagállamot az Európai Bíróság elé citáltak, mert nem megfelelő módon alkalmazták az egyes csomagot. Én úgy gondolom, hogy mindaz, amit most hallottunk, nem igazán megnyugtató. Hogyan lehet egyrészt a CO2 csökkentés, kibocsátás csökkentést biztosítani, aztán hogyan lehet a piacnyitást biztosítani. Hát ezek nagyon nagy kérdések. Természetesen az infrastruktúrát mindenképpen külön kell választani a szolgáltatásoktól, de el kell mondani, hogy mostanáig még egyetlen egy ország sem valósította ezt meg, és, és nyugtalanítanak a nemzeti rendszerek is. Fontos a világos piachoz való hozzáférés, a finanszírozási kapacitások biztosítása. Természetesen világos politikára van szükség a beruházás terén is a tagállamokban. A ö, nemzeti jogszabály joga, nemzeti jogalkotók független módon működnek, de fontos, hogy a nemzetközi koordináció is biztosítva legyen. Azt hiszem, hogy nagyon sokat beszéltünk a delegált jogi aktusokról, fontos fenntartani a vasút szolgáltatás, közszolgáltatás jellegét, de mindenki megpróbálja a saját nemzeti problémáit megoldani. Én remélem, hogy a parlament az elkötelezettségei, kötelezettségvállalásainak értelmében fog eljárni. És remélem, hogy az elkövetkezendő években a vasút fejlődni fog, és eh, azonban kétséges, hogy ez, ez megvalósul-e, ugyanis úgy tűnik jelenleg, hogy a mm, késedelmeket nem tudja semmiképpen behozni a vasút, de teljes mértékben támogatok minden jó javaslatot, azonban elég pessimista vagyok. Köszönöm szépen, Leifrit úr, három percben. Köszönöm, elnök úr. Három dologról szeretnék beszélni. Mindenkit gratulálok az előadónak. Nagyon nehéz és jó munkát végzett. Most eljutottunk egy olyan ponthoz, ahol nem értek egyet vele, ez pedig az unbundling, a különválasztás kérdése. Szerintem nem ez a központi kérdés, amit tisztáznunk kell. Vannak Európában viszonylag jól működő vasúti rendszerek, ahol nem valósult meg a különválasztást. Másod viszont egyáltalán nem működik jól, a vasút pedig van unbundling. Itt egyszerűen arról van szó, hogy hozzunk létre egy olyan nagyon jó rendszert, amely más kritériumoknak is megfelel, és azt hiszem, hogy itt tényleg a szabályozó hatóság a legfontosabb tényező. A külső költségek előírása. Jó, ezt meg lehet tenni, de három éven belül időtávról beszélünk. Azt hiszem, hogy rá fogunk jönni nagyon hamarosan, hogy ez így nem jó. Ugyanis nem szabad úgy eljárni, hogy a közút és a vasút közül az egyik számára több mindent előírunk, a másiknak nem. Azt hiszem, hogy nem akarjuk azt persze, hogy a vasútról inkább a közútra terelődjön át, ha szeretnénk, hogy ez fordítva történne. Amikor csoportok jönnek hozzá, vagy amikor Ausztriában az Európai Unióról beszélek, mindig azt szoktam mondani, hogy a bizottság fő feladata, hogy őrködjön a szerződések felett. Most a szerződés, Lisszaboni szerződéssel először van Európában egy standardizált sztrájk jog. Hogy lehet E, valakinek olyan ötlete, hogy megszünteti a sztrájk jogot egy záradékkal. Hát ez egyszerűen elképzelhetetlen, hogy valaki ilyes valamit e, akarna megtenni. Nagyon-nagyon határozottan fellépek ez ellen. És hogyha ez a javaslat lényege, akkor az a véleményem, hogy itt a bizottságnál több munkatárs nincs a helyén. Köszönöm, Leifrid úr, e, Starks úr, három percben. Köszönöm, elnök úr. Teljesen egyetértek eh, Kun kollégával, aki azt mondja, hogy itt a nyitásról van szó. És a fő kérdés az, hogy mit teszünk akkor, hogyha egy eh, szolgáltatásra van szükség ahhoz, hogy eh, a vasutat használjuk, és mondjuk két társaság közül az egyik az infrastruktúra vagy a pályahálózat üzemeltetőnek leányvállalata. Azt hiszem, hogy itt, hogyha leányvállalatok, anyavállalatok kapcsolatai közül az én vonatomat akarom üzemeltetni, de mondjuk nem megy, mert szem, mert a hálózat üzemeltető akadályokat gördít az utammal. A hetedik és a tizenharmadik cikk alapvető fontosságú, és meg kell vizsgálnunk, hogy itt először is a nyomtáv hozzárendelésével kapcsolatban nagyon szigorú követelményeket kell megszabnunk az infrastruktúra üzemeltető számára és a szolgáltató cég saját maga meg tudja ítélni, azt hiszem, hogy Szerek Jáni asszony több követelést is felsorolt, rangsorolta ezeket, és itt a személyzeti politika nagyon fontos, mert ha nincs független személyzeti politika, akkor majd esetleg az anyavállalat személyzeti politikájától fogunk függeni, és ez torzulásokat eredményez. Tehát jól meg kell néznünk a kettes és a hármas mellékletet, és azokat a cikkeket, amelyek arról szólnak, hogy hogyan történik a hatalom megosztása, más, és mennyire függetlenek az egyes szereplők. A licensing, az engedélyezés következő fontos kérdés, de a tagállamok például úgy zárják le a piacot, hogy azt mondja, hogy jó, jöhetsz hozzánk, használhatod a vasutot, de ilyen vagy olyan mozdonyt írunk elő, és hát időközben addig azért bezárul a piac az új szereplő előtt. Tehát itt a vasúti ügynökség nagyon fontos szerepet játszik ebből a szempontból, és valamit mondanunk kellene arról, hogy hogyan tudjuk erősíteni ezzel a ponttal a kapcsolatban az Európai Vasúti Ügynökséget. Azt hiszem, hogy mondjuk az egészségügyben is lehet egy ilyen európai engedélyt kérni, szerintem akkor a szállításban is meg lehetne ezt tenni. A bizottság javaslata tulajdonképpen egyáltalán nem rossz, de, és itt nem értek egyet teljesen, beletéve valamit nem értettem meg jól, a szabályozóhatóság tulajdonképpen nem számításokat végez, hanem ellenőriz. A szabályozóhatóságnak látni, el kell döntenie, hogyha érkezik egy panasz, hogy ez ami történjen. Végül sokakkal szemben én határozottan támogatom az unbundlingot. Itt Szerekiáni asszonynak is azt mondanám, hogyha nincs egységes európai, nincs európai infrastruktúra és független vasúti társaságok, akkor nem jutunk előre. De a bíróság döntését is vélembe kell venni, sajnos még mindig nem beszélhetünk egységes vasúti hálózatokról. Köszönöm szépen. Zasszáda úr, három percben. Köszönöm szépen, nagyon szépen köszönöm, elnök úr. A vitánk során, az eszmecsere során szeretnék én is felhívni néhány dologra a figyelmet a dokumentummal kapcsolatosan. Ez a dokumentum nem jelzi a pénzügyi forrásokat, és ez a, az illetéktelen versenyhez vezethet itt a szegényebb vagy gazdagabb országokat figyelembe véve. Lesznek olyanok, akik nem tudják ezeket a költségeket, kiadásokat megengedni maguknak. Lesznek olyan üzemeltetők, akik viszont meg tudják engedni maguknak lesznek olyanok, akik esetleg alacsonyabb szállítás, szállítási díjakat szedhetnek majd be a felhasználóktól. Azt hiszem, hogy a hármas bekezdésnek az új határokon átnyúló megállapodásokra kell koncentrálnia, különben a bürokráciát növeljük egyet ér, kell érteni a harmadik országokkal is, amelyek, amelyekkel való kapcsolat sokkal bonyolultabb lehet. Azt hiszem, hogy hosszadalmas eljárásokra lehet számítani, és ellentétes lesz a hatás, nem pedig hatékony, itt elsősorban a kontinensünk keleti részére gondolok, ami a delegált jogi aktusokat illeti, a célja az ilyen típusú jogi aktusoknak ugye nagyon fontos lenne a bizottság itt arról szól, hogy végül is minden módosított meg lehet változtatni. Köszönöm, remélem, hogy nem léptem túl az időt. Bászáj úr, három percben. Én is szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőnek a nagyon bonyolult munkáért. Én éveken át dolgoztam ezen a területen, és őszintén szimpatizálok a jelentéstevővel, ugyan itt nem csak technikai, hanem pénzügyi, politikai aspektusokat is figyelembe kellett vennie. Ami a jövőt illeti, az Európai Unió vasúti rendszerének a jövőjét. Először is a különböző, e, tehát az eltéréseket kell figyelembe venni a tagállamokban. Én sok balti állambeli kollégával beszéltem a témát illetően, és azt hiszem, hogy meg kell érteni a balti államok problémáit, ugyanis a nyomtáv rendszer mm, különbözik a mm, balti államokban az a többi tagállami rendszertől, és ez egy nagyon bonyolult rendszer, nagyon bonyolultá teszi a munkánkat. Az új nyomtávra lenne szükség, az európai nyomtávra, ami az infrastruktúrát és a használati díjakat illeti 35%-ról van szó. Ezen a, ha ezt a javaslatot elfogadjuk, akkor, akkor mindenképpen ö, finanszírozni kell, támogatni kell harmadik országokat e, e, kereten belül. Az infrastruktúra fejlesztése is nagyon fontos. Egy ö, új ö, gázvezeték ö, létrehozása is kötelezettségre kell, hogy a különböző tagállamokat, tehát különböző tagállamok kötelezettségeket vállaljanak. Nem szabad elfelejteni, hogy nagyok az különbségek, az eltérések, nyelvi területen, jogszabályok területén, mon, litván Litvániában, Oroszországban más a nyomtát, mint mondjuk Spanyolországban. Tehát jó lenne, hogyha a jelentéstevő figyelembe venné a különböző javaslatokat a tagállamokból, és a liberalizálással kapcsolatos javaslatok jó irányba haladnak, ezen mindenki egyetértett, és mi is támogatjuk. Köszönöm szépen, Hetman Sinkievics úr három percben. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném felhívni a figyelmet, hogy a különböző tagállamokban, tehát figyeljünk oda a nyomtáv problémára, Szlovákiában, Lengyelországban, regionális nyomtáv hálózatok léteznek, itt technikai különbségek vannak, különböző a, az 1400 milliméteres nyomtáv, a mi nyomtávrendszerünk, és az irányelvben mindenképpen figyelembe kell ezt venni az opt-out fontos lenne a kettes és harmadik fejezetekben az infrastruktúra terén a regionális infrastruktúrát egy más nyomtávrendszerre kellene alapozni bizonyos tagállamokban, ami pedig az infrastruktúrához való hozzáférést illeti az ATMS rendszerű vonatok esetében mindenképpen motiválni kell az üzemeltetőket annak érdekében, hogy fejleszék ki a saját hálózatokat, és új közlekedés menedzselési rendszerekkel dolgozzanak ki, ami a engedélyezéseket, illetve az engedélyezésre rendelkező üzemeltetőket itt új, új más kritériák, kritériumokat is figyelembe kellene venni az új irányelvben, például azt, hogy mi, milyen követelmeknek kell megfelelniük az üzemeltetőnek. Kancsian úr három percben. Köszönöm szépen. Én is szeretnék köszönetet mondani, én is mind azoknak, akik ebben a nagyon bonyolult munkában részt vettek. Ugye az Egységes Európai Vasúti Térség létrehozása, ez a címe ennek a tervezetnek. Attraktív, vonzó és versenyképes vasúti térségre van szükség. Én három pontról szeretnék szólni. Az egyik a liberalizálásá foglalkozik. Mindenképpen létezik egy jogalkotási hézag. Ezt meg kell szüntetni a nemzetközi szállítási rendszerek nem igazán működtek. Azt hiszem, hogy fontos a nemzeti szinten biztosítani ezt a helyzetet, tehát a jogalkotási hészagot meg kell szüntetni a nemzeti jogalkotóknak erőteljeseknek, erőseknek, függetleneknek kell lenniük, ahogy a jelentéstevő utalt rá, a bizottság javaslatait figyelembe kell venni a nemzeti jogalkotások szintjén is. Garantálnunk kell azt, hogy minden üzemeltető hozzáférhessen az alapvető szolgáltatásokhoz, az áruszállítás területén is nagyon fontos, alapvetően szükséges privatizálni, vagy a piacokat megnyitni a liberalizás terén, mert fontos az, hogy a az infrastruktúrákat semmiképpen ne vonjuk kétségbe. Azt hiszem, hogy ez egy olyan alapvető dolog, de azt is figyelembe kell venni, hogy 27 tagállamban nem lehet ugyanazt az irányvonalat biztosítani. Nem lehet uniformizálni a helyzetet, azonban a gazdasági feltételeket, a piaci lehetőségeket garantálni kell a jövőben is, és a magánszektor belépése is fontos lesz ezen a területen. Amíg állami marad ez a hálózat addig egységesebb, marad, egységesebb maradhat, azonban a helyzet változhat majd a jövőben, és hogyha a magánszektor is belép, akkor természetesen módosításokra lesz szükség, és a különválasztás szükséges lesz. Köszönöm szépen, Kancsian úr. Bach úr, három percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Az előttem szólókhoz hasonlóan én is úgy gondolom, hogy üdvözölhetjük a jelentéstevő erőfeszítéseit, mindenki számára, akit érdekel a vasút, egyértelműen fontos, hogy olyan vasutat szeretnénk, ami a, a vasutat használók maximális megelégedésére szolgál. Tehát emiatt gratulálok a jelentéstevőnek, hogy szól a szociális, a bérrel, munkakörülményekkel kapcsolatos feltételekről is a jelentésében. Újra és újra a versenyképességre koncentrálunk, és a piac szabályozására. Nagyon fontos kérdések ezek, ugyanúgy, mint az interoperabilitás, azaz a szabályozások leegyszerűsítése, egységesítése, azaz nagyon fontos kérdés az infrastruktúra, a beruházások, a finanszírozás. Szerintem ezekről nem szól eléggé elmélyülten a jelentés. A szabályozó szervezetek kapcsolatban itt óvnék azért egy-két dologtól, hogy igen, erősítsük az ilyen szabályozóhatóságot, vagy szervezetet, de nem szabad, hogy olyan hatásköröket kapjon, amelyekkel már ex ante is fel tudna lépni. Nagyon fontos a e, szolgáltat e, üzemeltetők számára szabad hozzáférés biztosítása, senkit nem lehet kizárni és az itt javasolt megoldás szerintem már komolyan beavatkozik a tulajdonjogba. Ezért szerintem ez pénzügyi és igazgatási szempontból is plusz terheket jelentene. Oh externáliák internalizálása, külső költségek internalizálása, valami ez torzítaná a versenyt, majd később még az Eurofinyetta kapcsán lefolytatjuk ezt a vitát. Ez egy megengedő funkció, nem kell, hogy mindenki betartsam, viszont kötelezővé kell tenni a zaj ártalom és beszámításánál. A különválasztás az unbounding kérdéséről azt mondanám, ellentétben Dominik Riké eh, kollégámmal, aki a nemzetállamok egoizmusáról vagy önzőségéről beszélt, én azt mondanám, hogy a tagállamok eh, tulajdonképpen á, az elmúlt években átalakították a szerkezetet, és jelenleg egyetlen egy olyan modell sincs, ami kiemelkedne, ami egy száz százalékban jó modell lenne. Nem szabad újra és újra a szerkezet átalakítási erőfeszítéseket tenni, a társaságok most már belehalnak a sok szerkezet átalakításba. A meglévő modellekre kell építenünk, feltételezve, hogy megkülönböztetésmentesek ezek a modellek, és akkor ezt felügyelhet vezeti majd a szabályozó szervezet. Köszönöm szépen. Köszönöm. Én is szeretném megragadni az alkalmat, és köszönetet mondok a jelentéstevőnek a rendkívül jó munkáért. Tudom, hogy ez mennyire nehéz volt. Nem akarok sok mindent megismételni, ami már elhangzott, csak két-három dologra emlékeztetnék. Miért is beszélünk, vitatkozunk ma erről? Elsősorban a bizottság mulasztására vezethető ezt vissza, hiszen akkoriban az első vasúti csomagot nem sikerült megfelelően végrehajtani. Ezért kell most foglalkoznunk a rikasztal. Ezt azért mondom, hogy nem azért mondom, hogy most itt Fekete Péternek keltsem ki a bizottságot, csak szeretnék rávilágítani arra, hogy mennyire fontos az, hogy ami hát a jogszabályalkotó megalkot, az meg is valósuljon, és ezért a bizottság felelőse de ennél sokkal fontosabb még két apróság, ezekre szeretnék egy kicsit részletesebben kitérni, és kérem, hogy ezt még vitassuk meg. Az egyik a 36-os módosítom, ahol a e, szolgáltató szervezetről van e, szó, hogyha e, legalább két egymás közöttő évben nem használják ezt, akkor ezt meg kell hirdetni bérletre, itt az előadó egy évről beszél, tehát vagy bérbeadni, vagy eladni. Ez szerintem helyes, hogy az eladást is megfontoljuk, de azért én a két év mellett szólnék, mert az egy év szerintem túl rövid lenne. Még egy dolog, amiről nem szabad megfeledkeznünk, az 54. módosító 21. cikkhez kapcsolódóan. Itt a szövegben a biztonsági tanúsítványokról van szó a vasúti társaságok számára. Szeretnék ezzel kapcsolatban arra utalni, hogy itt ezen a területen Figyelnünk kell arra is, hogy a biztonsági eh, standardok, normák a lehető legszigorúbbak, legkomolyabbak legyenek, eh, hiszen Európában eh, jogosítványt kapnak olyanok is, akik nem értik a vasút nyelvét. Tehát erre oda kell figyelnünk, és ezeket fel kell jegyeznünk papíron is. Köszönöm, Cikáó asszony! Vreau și să o felicit pe doamna raportor pentru... Köszönöm szépen, szeretnék gratulálni a jelentéstevőnek a munkájáért. Ez egy kitűnő jelentés. Engedjék meg, hogy felhívjam a figyelmet néhány fontos elemre. Először is azt hiszem, hogy szükség van a további beruházásokra a vasúti infrastruktúra területén. A beruházások hiánya bizonyos országokban, ahol a liberalizálásra sor került, a beruházások hiányát jelentette, tehát egyre kevesebb volt a beruházás a biztonság területén, a fenntartás területén, és ez a biztonságot is csökkentette az utasok, éppen ezért egy más szállítási módozatot választottak. Aztán sok helyen csökkentik a dolgozók létszámát, ez növeli a vasúti balesetek számát. Fontos tehát, hogy a munkafeltételek és a munkafeltételek színvonalát ne a liberalizálás ne negatívan befolyásolja. Mindenképpen fontos, hogy egy utas mondjuk egy A helyről egy B helyre utazik, akkor mindenképpen tudjon jegyet venni az A eh, helytől a B helyig, és ne kelljen mondjuk, ha közben le akarsz állni, egy másik jegyet venni, tehát az interoperabilitás mindenképpen szükséges. A következőket szeretném aláhúzni, hogyha egy vasúti társaság a válság, vál, társaságot a válság sújtotta, akkor úgy tűnik, hogy semmiféle támogatást nem kap az európai alapokból, hogy kilábalhasson a válságból a, ezen a területen. A szakszervezetek szerepe is fontos. Mi lesz a jövője a munkafeltételeknek a vasút társaságoknál? Köszönöm szépen, Duran asszony. Három percben köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék én is köszönetet mondani a jelentéstevőnek munkájáért, és még nagyon sok munka áll előtte. Két-három dologgal szeretném felhívni én is a figyelmet. Ahogy Kramer kollégám mondta, a vasút területén relativizálni kell a versenyt, itt nem lehet abszolút módon ö, bizonyos dolgokat kijelenteni. Van, ahol ö, sikeres volt az utóbbi időben a vasúti vasút területén a tevékenység, de ez nem mindenhol volt így. Azt hiszem, hogy ha egy egységes piacot szeretnénk, akkor nem egy egységes modára van szükség, hanem egy erőteljes, független jogalkotóra van szó, aki megfelelő módon válaszol a neki feltett kérdésekre, és egy olyan hálózata van szükség, amely biztosítja az integrációt, és nem pedig a szétválasztást. Meg kell nézni, hogy milyen funkciókat lehet szétválasztani, és mely funkciókat kell integrálni. Annak érdekében, hogy a költségeket is töve, csökkenthessük Továbbá, ami a szolgáltatásokkal kapcsolatos kérdéseket illeti, azt hiszem, hogy az infrastruktúra fejlesztése van, ahol fontos, van, ahol már ez megoldott, de mindenképpen olyan szolgáltatásokra van szükség, amelyek megfelelőek az utasok számára. Ne menjünk el túl messzire, a javaslatok terén, ami a finanszírozást illeti. Természetesen értem, hogy a bizottság mire is gondol, amikor a használati díjakról beszél. Vannak olyan üzemeltetők, akik monopól helyzetet élveznek jelenleg, de mindenki számára biztosítani kell, hogy finanszírozhassa a fenntartási költségeket, mert sok esetben ez nincs biztosítva, és a bizottság javaslata ezzel is kell, hogy foglalkozzon. Én nem voltam itt a teljes vita során, vannak olyan kérdések, amelyekkel foglalkozni kell. Én a minimum szolgáltatások témáját nem támogatom, sőt, a szolgáltatásokat fejleszteni kell. Reméljük, hogy nem ideológiai alapon pragmatikus, derülátó munkát tudunk végezni. Az integráció legyen a cél, és ott lehet csak liberalizálni, ahol arra szükség van. Köszönöm szépen. A bizottság részéről Pasquarelli úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Attól félek, hogy fejemet fogják ve, veszteni most, mert nagyon nehéz lesz három-öt percen belül válaszolni a nagyon-nagyon érdekes megjegyzésekre ebben a hosszú vitában. Én tudom, mondja az elnök, hogy az öntől telhető lehető legjobban fog eljárni. Tehát én ismét e-, emlékeztetnék arra, hogy az egységes piacon az volt a cél, hogy fenntartható, hatékony helyzetet biztosítsunk a jelenlegi jogszabályok alapján. Ez volt a megközelítés. És hogyha jogsértésekre került sor, akkor el kellett járni, és ez a jogsértések is azért voltak, mert nem megfelelő módon alkalmazták az egyes, első vasúti csomagot. Éppen ezért szükséges az átdolgozás, a modernizálás és három pontos területen szeretnénk javaslatokat tenni, a jogi aktusok területén, a finanszírozás területén, az üzemeltetés területén, ami az áldolgozást illeti a bizottság ban már volt erről egy első vita. Nem szeretnék visszatérni Szerafini asszony különböző módosítóira, és köszönetet mondok a nagyon elmélyült jó munkájáért. A módosító indítványok a bizottság javaslatainak megfelelőek. Összességében elmondanám, hogy a használati díjak, a szolgáltatásokkal kapcsolatos költségek, az ETC kapcsolatos kérdések, a kevésbé zajos vonatok kérdése, és így tovább. Ezekkel már foglalkoztunk, és második olvasatban a tanács is foglalkozik vele. Nagyon sok módosító megpróbál eh, a különböző cikkekre eh, utalni, a bizottság bizonyos módosítókkal kapcsolatosan semmiféle ellenvetéssel nem él, ami az európai jogalkotók kérését illeti, és egy európai jogalkotó létrehozása témája, valamint a 83-85-ös módosítók is jó irányba haladnak természetesen a jelenlegi vasúti piac mm, terén nem elképzelhető az, hogy holnap most egy európai, egységes európai jogalkotó hozunk létre, de remélem, és azt remélem, hogy a költségvetési hatáskörök is figyelembe veszik majd ezeket az új feladatokat. Ami a az európai jogalkotók közötti koordinálást illeti, azt hiszem nagyon fontos egy erőteljesebb koordinációt elképzelni a különböző folyosókat illetően, az áruszállítás terén. Ezzel kapcsolatosan is fogadott el a parlament már egy dokumentumot. Olyan feltételekre van szükség, hogy ellenőrizhessük a koordinációs munkát is a Rénylet Europe keretén belül. Persze a, ez a jogalkotói probléma a bizottságnál hát eh, aggodalmakat is eh, okoz egy független jogalkotó, amely gyors döntéseket hozhat. A 82-es módosító egy a jogalkotással kapcsolatos problémákra adhat választ, itt felfüggeszthet bizonyos ideig bizonyos tevékenységeket a sokan szóltak erről. Azt hiszem, hogy mind, mindez mm, elég gyorsan megvalósítható. A bizottság is fellépett a e kérdésben, és azt mondta, hogy ha kár, kár esetekre kell számítani, akkor e, e, fel kell lépni, el kell járni ezeken a területeken. Bizonyos képviselők a balti országokból, Lengyelországból felhívták a figyelmet a különböző nyomtávokra, az infrastruktúra problémájára. A bizottság nagyon jól érti ezt a problémát, azonban el kell mondani azt is, hogy nem látjuk azt, hogy milyen nagy lenne a különbség a nyomtáv probléma és használati díjak terén. Persze meg lehet találni a megoldást, de úgy gondolom, hogy a bizottságnak erőteljesebben el kellene magyaráznia, hogy mi is ez a probléma, vagy már a jelenlegi dokumentum részben meg is oldja ezeket a problémákat, amelyekről a balti országú képviselői is beszéltek. Ami az engedélyezések, a biztonság kérdését illeti, fel szeretném hívni a figyelmet az 54-es módosítóra, amely azt kéri, hogy a vasúti üzemeltetők engedélyei megfelelő kritériumok alapján lennek kiadhatóak, a technikai kapacitásokat is figyelembe kell itt venni. A biztonsági engedélyeken túl kell, hogy kiad, kiadásra kerüljenek. Tehát egy részt van az üzemeltetőknek a biztos, biztonsága kapcsolatos engedélyezése, de nem lehet a, a további engedélyezéseket ezzel összekapcsolni, mert ez a piacon akadályokat jelenteni. Sok vasúti társaság nem tudna részt venni a piacon, hogyha a jelenlegi jogalkotásba bevennénk ezt a rendelkezést. Itt, ami az 55-ös módosítót illeti, itt 100 millió eurós garanciát irányoz elő minimumként balesetek esetére. Fontos lenne harmonizálni a biztonsági szinteket is a vasúti társaságoknál, de azt látjuk, hogy nagyon heterogén a helyzet a nemzeti szinteken. 100 millió euró évente, ugye itt a balesetek esetére van előirányozva, tehát figyelembe veszi a jelenlegi paramétereket, de mi úgy gondoljuk, hogy ez további akadályokat jelent, Végül pedig, elnök úr, ha a szétválasztásról vagy különválasztásról, az unbundlingról beszélünk, az üzemeltetők, a pályahasználat üzemeltetői, valamint a szolgáltatások között. Mindenképpen el kell kerülni az érdekkonfliktusokat, hogy a liberalizálást biztosítsuk. Már az első vasúti csomag is foglalkozott ezekkel a problémákkal, az áldolgozás filozófiája szerint nem szeretnénk újítani semmit ezen a ponton, de a bizottság már bejelentette azt, hogy mind a fehér könyvben, mind pedig a saját jelentésében 2012-re vonatkoztatva javaslatokat fog tenni a pályahálózat üzemeltetés és a szolgáltatások működtetésének különválasztására, ami a nemzeti szállítási módozatokat illeti, fontosnak tartja a bizottság azt, hogy ez az átdolgozás sikeres legyen. Ami a sztrájkokat illeti, itt nem, nem szeretném, hogyha egy félreértés lenne itt most a bizottság azt kéri, hogy ne karikatúra, ne legyen a javaslat egyfajta karikatúra az önök számára. Itt a, ebben a cikkben, amelyel kapcsolatos egy módosító indítvány is, tehát ebben azt mondjuk, hogy mindenképpen fontos az infrastruktúrát koordinálni, és hogyha a nemzeti jogszabályok rendelkeznek a sztrájkról, akkor is egy minimum szolgáltatást biztosítani kell. Tehát itt a tagállamra hagyja a mm, szöveg a döntést. Végül pedig, ami a delegált jogi aktusokkal kapcsolatos. Ezek a jogi aktusok a Szerakini asszony módosítóinak az egy harmadát teszi ki. Tehát eh, teljesen világos. A 290-es módosító arról szól, hogy eh, delegálni lehet a jogi aktusokat abban az esetben, hogyha itt nem eh, alapvető elemekről van szó a dokumentum kapcsán. És ebben az esetben el lehet fogadni a felhatalmazáson alapú jogi aktusokat, a komitológiai eljárás, a parlamenti kontroll ide is vonatkozna. Régebben ugye csak arról volt szó, amikor a szövegnek a nem lényeges elemeiről volt szó. Ebben az esetben került sor jog, delegált jogi aktusokról, és nem záradékok vagy mellékletek esetében. A jelentés tervezet azonban ö, megakadályozza, hogy ez az átdolgozott szöveg hatékony legyen. A bizottság véleménye szerint, a mi véleményünk szerint a parlamentnek a parlamentet nem lehetne rá e, erőszakolni arra, hogy technikai, másodlagos technikai jellegű kérdésekkel kapcsolatosan közbe lépjen. Itt elsősorban a vasúti alapvető szolgáltatásokról van szó. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm. Pascal úr, még mielőtt visszaadom az előadónak a szót, én is szólnék néhány szót. Abból indulnék ki, ami kulcsfontosságú a sztrájkjog vagy a munka megtagadásának joga, ez alapvető emberi jog az én szempontomból, egyszerűen fogalmazva, és hogyha ezt a törvényt betartjuk, illetve ha a törvényeket betartjuk, és megfelelő értesítéssel élnek a sztrájkolók, akkor ezt be kell tartani. Úgyhogy a minimális szolgáltatás nyújtással kapcsolatban kétségeket táplálók. Vannak olyan tagállamok, ahol száz százalék a minimum szolgáltatás. Világosan kell ebben a tekintetben fogalmazni már, mint hogy a munka megtagadás joga érvényesüljön. Én nem is annyira szeretem a sztrájk jog kifejezését, hanem ezt inkább. Az is nagyon érdekes, hogy a vitában eltűnt a politikai megosztottság, viszont a nemzeti szintű megosztottság nagyon erősen érzékelhető volt, hiszen lehetett tudni, hogy melyik országból jött egy-egy felszólaló azt tekintetben, hogy náluk mit jelent a vasúti közlekedés. De kulcskérdés az új eh, piacra lépők lehetősége, hogy akadály nélkül be léphessenek a piacra egyenlő feltételekkel. Ez alapvető az európai vasúti társaságok, illetve vasútrendszer eh, esetében. Túlságosan sokáig volt az, hogy eh, a domináns társaságok blokkolni tudták a belépést. Az interoperabilitás is ide kapcsolódik, hiszen nagyon fontos, hogy a hálózat interoperabilis legyen, és így a verseny is érvényesüljön. Az, hogy ez a szétválasztás hogy hogyan kapcsolódik, erre többféle példát is hallhattunk. Szeretnénk-e úgy végrehajtani a szétválasztást, mint az Egyesült Királyság a privatizáció során. Hát nem hiszem, mert ez tulajdonképpen nagy drámába fordult, a Nemzeti Vasútársaság csődbe ment. Még többet költ most az állam az állítólag privatizált vasúttársaságra, mint korábban, amikor állítólag állami volt, úgyhogy ez nem egy jó modell az infrastruktúra működtető, sokan azt mondják, hogy csak leányvállalata a vasúti operátornak, de ez sem jó gyakorlat. Ennek a függetlenségnek, elválasztásnak érvényesülnie kell valahogy. Nevezzük ezt szétválasztásnak vagy másnak, nem is igazán érdekel, hogy milyen neve, de egy versengő piacon nem lehet egy infrastruktúra kezelő, aki ugyanabban az irodaházban ül, vagy ugyanaz fizeti, aki állítólag piaci alapon a vasúti piacon versenyez. Ez nagyon fontos a szabályozó szempontjából, és bizonyos európai szabályozók gyakorlatilag viccként működnek, gyakorlatilag nem is szabályoznak meg hazudtolva nevüket, ezért a tagállamoknak is meg kell vizsgálniuk, hogy végül is milyen funkciókat adnak a szabályozóknak, az elvárás világos. Legyen ez független szabályozó, tökéletesen átlátható, hogy mindenki tudja, milyen folyamatok zajlanak. A szerepe az, hogy szabályozza a vasúti folyamatokat, nem pedig, hogy egy bizonyos szektort favorizáljon. Ezt a kérdést meg kell oldani, és nagyon sok módosító indítvány vonatkozik erre. Nagyon fontos, hogy tovább lépjünk, hiszen végső soron szeretnénk, hogyha sikeresek volnának a vasutak. Ez mindenkinek a célja, de nem szabad alábecsülni a vasúti társaságok képességét arra, hogy megmagyarázzák, mit nem lehet csinálni, ahelyett, hogy arról beszélnének, hogy mit lehet megtenni. Ezért a kereteket úgy kell kialakítani, hogy a vasúti társaságok haladni tudjanak előre. Sokan, nem is akarok neveket mondani, szeretnék európai perspektívába helyezni a vasúti közlekedés, nem pedig nemzeti kontextusba. Szerik Jáné asszony, mintha szeretne még szólni valamit. Köszönöm szépen, elnök úr. Néhány dolgot szeretnék mindössze tisztázni, nagyon kevés ö, időm van, majd a kollégákkal ö, személyesen kapcsolatba lépek. Szeretnék köszönetet mondani ö, a az elnök úrnak is a támogatását, enélkül nem tudtam volna dolgozni. Az át, a transzparencia ennek az áldolgozott dokumentumnak a fő eleme. Mindenképpen egy olyan áldolgozást szeretnénk, amely fontos. Nagyon érdekes volt ez a vita ma, és köszönetet mondok mindenkinek, aki részt vett ebben a vitában. Látjuk, hogy szükség van nagyon fontos politikai döntésekre, és ez a parlamentnek is meg kell tennie. Tremóza képviselővel nem értek egyet azzal kapcsolatosan, hogy a bíróság véleményét meg kell várnunk. Nem, ez nem így van. Az egy, első vasúti csomag csődöt mondott, úgyhogy nem a bíróságnak kell rendelkeznie, hanem az Európai Parlamentnak megfelelő módon át kell dolgoznia ezt a vasúti csomagot. Ami a unbundlingot illeti, hogyha megnézik a jelentésem szövegén, kevesebb, mint tíz módosító foglalkozik az unbundlinggal, a szétválasztással, a különválasztással. Éppen ezért én úgy gondolom, hogy persze többet is foglalkozhattam volna ezzel a témával, de én úgy gondoltam, hogy ez elég volt. Ugye már a fehér könyvben is szó van arról, hogy szükség van erre a külön választásra. A parlament politikai felelősséget is vállal a, szinte a bizottság helyett ezen a területen. Azt hiszem, hogy fontos figyelembe venni egyes országok specifikus sajátosságait. Zille úr beszélt a balti országokkal kapcsolatos problémákról, természetesen együtt kell működnünk majd, hogy a lehető legjobb megoldást találjuk meg ezen országok számára, amelyeknek más a vasúti rendszere. Ami a biztosít illeti. Lehet, hogy itt valami fordítási probléma van. Az 55-ös módosít fordítóban itt nem a maximumról, hanem a minimumról van szó. Meg kellene nézni tehát a fordításokat, mert ö, ö, tőlem azt kérték, hogy itt a minimumról beszéljek, ne pedig a maximumról. Ami a sztrájkot illeti, én sem értek egyet azzal, ami a bizottság elsődleges javaslata volt, kezdeti javaslata volt. De nagyon sok tagállamban vannak olyan rendelkezések, amelyek a, már az alkotmányban kimondják a sztrájkhoz, sztrájkhoz való jogot. Tehát ami ö, ebben az átdolgozott változatban a sztrájkkal kapcsolatos kérdéseket illeti, hát ez okozhat esetleg problémát. Ö, teljes mértékben egyetértek azzal, ami elhangzott eh, ennek kapcsán a bizottság részéről, ami a delegált jogi aktusokat illeti. A parlamentnek mindenképpen eh, élnie kell ezzel a politikai eh, lehetőségével, ezzel a kapacitásával, már csak azért is, hogy a további konfúziókat elkerüljük. A jelentés tervezetemben arról is szólok, hogy meg kell erősíteni a jogalkotó szerepét. Erről több kollega is szólt. Azt hiszem, hogy fontos ezt a szerepet megerősíteni Európa szinten. Vannak olyan módosítók, amelyek eh, foglalkoznak a jogi problémákkal eh, ennek kapcsán, ami pedig az engedélyezéseket illeti. Azt hiszem, hogy mindenképpen fontos egy egységes európai engedélyezést elérni. Reméljük azt, hogy eh, ezen a területen politikai döntés is fog születni, Hallottunk a mm, piaci nyitásokról, a nemzeti szállítási módozatokról. Ez nagyon érdek, ezek nagyon érdekes kérések voltak. Köszönetet mondok azoknak, akik ezt a kihívást megpróbálták kezelni, például Gross úr is elmondta a véleményét, 2010. július sában elfogadott ez a parlament egy jelentést a vasúti piacnyitásról, a szolgáltatásról, az üzemeltetőkről, tehát nem valami új dolgot próbálunk most itt kidolgozni inkább megpróbálunk válaszolni azokra a kihívásokra, amelyek jelentkeznek a piacokon, a piacnyitással kapcsolatosan, az átláthatósággal kapcsolatosan, a dolgozók mobilitásával kapcsolatosan, mindazok problémáival kapcsolatosan, akik ezen a területen dolgoznak. Az angol rendszerre utalt Brian mi nem az angol rendszert veszük alapul. Mi egy harmadik dolgot szeretnénk felépíteni, figyelembe véve a kritikus elemeket a jelenlegi rendszerben. Mi szeretnénk egy európai egységes vasúti térséget létrehozni, világos, átlátható, független jogszabályokkal és természetesen az ellenőrzés biztosításával. A 36-os módosítóhoz kapcsolódik az utolsó kérdés. Miért beszélek egy évről? Azért, mert a bizottság két évre tett javaslatot, és Hát jó lenne tudni, hogy mit is szeretnénk tenni. Ugye mm, egyrészt ugye vagy semmit, vagy pedig sokkal többet kell megtennünk. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Kezdünk kifotni az időből, de nagyon fontos ez a téma. És fontosnak tartottam, hogy mindenki megszólalhasson. Május 30-a a módosítók benyújtásának a határideje júniusi ülésen fogja megtárgyalni a módosítókat a szakbizottság. Júliusban szavazunk szakbizottságban, és szeptemberben a plenárison. Köszönöm szépen. A Eurovinyet, az Eurovinyet a téma következik. A Kadrai úr az előadó. A tanács és a parlament közötti tegnapi tárgyalásokról fog beszámolni El Kadrai úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Jó híreim vannak, mégpedig az, hogy a mandátum alapján, amit kaptam a TRAN bizottságtól a második olvasatra, Tegnap este az árnyék jelentéstevőkkel együtt a trilógus során sikerült megegyezést elérnünk. Ezt persze majd a júniusi plenárison meg kell majd erősíteni. És azonnal hozzátenném, hogy persze tudom, hogy senki nem százszázalékig elégedett és boldog, de feltetően azért mindig ez a kompromisszum lényege. Most osztják ki a szöveget. Én személy szerint úgy gondolom, hogy ez egy jó kiegyensúlyozott megegyezés, áttörést értünk el a közúti szállításokhoz képest. Már évek óta kérjük a külső költségek beépítését, most ezt már konkrétan lehet alkalmazni, és ezért ne becsüljük alá ezért ennek az irányelvnek a jelentőségét elmondanám, hogy ez még nem a vége a dolognak, sőt, egy nagyon fontos lépést tettünk, de ez nem végpont. Néhány éven belül, ahogyan ezt a múltban is mindig megtettük, megint leülünk az Eurovignetta kapcsán az asztal köré, és még újabb, ambiciózusabb lépéseket fogunk tenni ebbe az irányba. Nos, a megegyezés nek mi is a lényege, a tegnap esti megegyezésnek mi a lényege, hiszen majd a támogatásokat kérem ehhez. Hát a meglévő infrastruktúra használati díjak megmaradnak, de ezen túlmenően a külső költségeket be lehet kérni a levegőszennyezés, illetve zajártalom kapcsán. Ami a dugót vagy a forgalomtorlódás költségét illeti, ezt nem lehet külön költségként beszámítani beépíteni. A parlamentben se állt el mögé minősített többség, de nagyon jól sikerült ezt kompenzálnunk, mégpedig úgy, hogy sokkal több lehetőséget adunk a meglévő infrastruktúra használati díj variálására, differenciálására. Tehát napi 5 órán keresztül lehet egy olyan változatot alkalmazni, ami lehetővé teszi, hogy a maximum 175 százalékával az átlag fölött is lehet, tehát egy csúcsidőszakra díjat kivetni. A tanácsnak ez volt az álláspontja. Én kicsit, személy szerint kicsit messzebb akartam menni, még néhány órával többet mondtam volna, hiszen sok régióban az öt óra nem igazán elég, ha dugókkal számolunk, de hát lényegében azért a, miután a differenciálás sokkal nagyobb, azokat a tagállamok, akik ezt akarják, tényleg a saját változatukkal ezt egy kicsit irányítani tudják. Tehát a forgalom torlódás elemet ilyen módon lehet integrálni a modellbe. A többi elemre rátérve. Volt egy kérdés, hogy a felhasználók számára is egyszerűsítsük a dolgot, és a bizottság megbízást kap, hogy egyfajta útmutatót dolgozzan ki a felhasználók számára. Minden, ebben minden tagállam elmagyarázza, hogy mik a tarifák egy adott pillanatban, mm, és egyszerű, mm, olvasható formában kell ezt majd kiadni, folyamatosan aktualizálni, hogy mindig megfeleljen az adott időszak valóságának. A hegyvidéki területek a következő pont. A kérdésünk az volt, hogy tegyük lehetővé azt, hogy különbséget lehessen tenni mondjuk a tisztább, kevésbé környezetszennyező kamionok között, az Euró 5, illetve a többi régebbi nehéz tehergépjármű között. Tehát a, mm, az infrastruktúra használ, az úthasználati díjat és a külső költségek, az euró 0, 1, 2 és a három kategóriákba 2015-től kell csak ezt a díjat megfizetni, tehát addig mentesség van, és az a TEN-T projektekre kell felhasználni az ebből befolyó jövedelmet, vagy bevételeket. A legfontosabb követelménye a követelményével, a szakbizottságunk legfontosabb követelménye kapcsolatban szerintem nagyon fontos kompromisszumot értünk el, ugyanis a tagállamoknak garantálni kell, hogy újra a közlekedési ágazat fenntartóságába investálják be az externáliek internalizásából befolyó költségeket vagy bevételeket. Ez egy olyan terület, ahova tényleg ahova tartunk. És legalábbis a források 15%-át kell a transeurópai hálózatokba, a TNT hálózatokba beruházni. Ez a bekezdést együtt kell néznünk azzal a bekezdéssel, amely a transzparenciáról szól, ugyanis nem csak az fontos, hogy a tagállamok um, ezt a pénzt mire használják, hanem ezt publikussá kell tenni, hogy um, mindenki pontosan lássa azt, hogy mi történik ezzel a pénzzel. Ezzel kapcsolatban nagyon nagy előrelépést tettünk. A tagállamok ugyanis már most rendszeresen egy jelentést kell, hogy készítsenek, amelyben nagyon pontosan leírják, hogy milyen az úthasználati díj mértéke, ezt részletezniük kell, minden változatot, a infrastruktúra díjat is be kell írni, és a bevételekről is be kell számolniuk. Tehát egyrészt van a, a külső költségek beépítése. Ezzel kapcsolatban is egy ilyen teljesen egyértelmű áttekintést kell készíteniük a tagállamoknak arról, hogy a közlekedési ágazatban ruházzák be újra ezeket a befolyó bevételeket. Ez nagyon lényeges volt, hogy eljutottunk idáig. Még egy fontos elem volt számunkra az interoperabilitás. El akarjuk kerülni azt, hogy 26 különböző rendszer legyen a dolog végén, és a kamionsofőrök X számú könyvet kell, hogy magukkal vigyenek, ha Európában közlekednek. El kell kerülni azt, hogy ez így legyen, tehát egy pél, egy a hálózatoknak interoperábilisaknak kell lenniük egész Európában. Ami az alkalmazási területet, a, hatá- a földrajzi hatályt illeti, ez nem volt igazán mm, dráma, ilyen fontos kérdés, ez ugyanaz marad, mint a TNT hálózatnál, de az autópálya hálózat amik nem feltétlenül részei a TNT rendszernek, most bekerülnek. Vitatottabb kérdés volt a, a fúrozott mennyiség, Tanna. A tanács itt nagyon a rugalmasság mellett kardoskodott, és a 15, 12 tonnáig akarták bevezetni, e, azután a 3,5 és tonna volt a másik vélemény. Végül is a kompromisszum érdekében 12 tonnától kezdjük, tehát ugye 2012-től már úgyis egy 3,5 tonnával számoltunk volna, de 12 tonnánál és bizonyos feltételek teljesülése mellett eh, van eh, lehetőség mégpedig akkor, hogyha másodrendű utakra terelik el a forgalmat, és ez borzasztó nagy költségekkel járna, ha nem tennénk kivételt. Ami szintén nagyon fontos az az, hogy azok a tagállamok, akik élnek ezzel a lehetőséggel, ezt teljesen egyértelműen kell, hogy jelentsék a bizottságnak, és érvelni kell, mert hogy miért csak 12 tonnánál kezdenek. Azt hiszem, elmondtam az előbb egyértelműen, hogy nem a folyamat végéhez értünk, hanem most kezdjük tulajdonképpen a külső költségek internalizálását. Itt a bizottságnak még elég sok feladata lesz. A következő években meg kell vizsgálni például azt is, hogy milyen más közlekedési módozatokat lehetne integrálni egy ilyen rendszerbe, illetve hogyan lehetne esetleg még több külső költséget beépíteni a rendszerbe. Tehát itt egy elég hosszú lista jön még, és a bizottság feladata lesz az, hogy ezt négy éven belül elkészítse. 12 hónapon belül pedig kell, hogy készüljön egy jelentés, ami összefoglalja azt, hogy még milyen intézkedéseket kell meghozni annak érdekében, hogy a külső költségeket internalizálni lehessen, egy táblázatos formában fel kell sorolni a többi módozatra is az intézkedéseket. Utolsó pont a korrelációs megfelelési táblázat. Hát ez egy technikai vita, tényleg ki nagyon részletre, ez tulajdonképpen az intézményközi vita a tanács, a parlament és a bizottság között. A tagállamoknak garantálni kell, hogy a jogszabályt megfelelően alkalmazzák. Találtunk egy megoldást, hogy az intézmények hogyan tudnak egy, egy, egy, együtt, hogyan tudják ezt biztosítani. Egy nyilatkozat a megoldás, de hát természetesen nem akarunk ezzel kapcsolatban precedens teremteni ezzel a nyilatkozattal. Nos, elnök úr, gondolom néhány percben össze tudtam foglalni annak a lényegét, amit tegnap elértünk. A tanácsom az, hogy támogassuk ezt a megegyezést, és a plenáris ülésen sorakozunk fel a kompromisszum mögé. Köszönöm. Köszönöm szépen ezt az átfogó mindenre kiterjedő beszámolót. Gross úr, három percet tudok mindenkinek adni. Először Gross úr. Köszönöm. Elnök úr, Ortman Kohl kollega egy másik trilógusan vesz éppen részt, úgyhogy a néppárt és az ő nevében először is azt mondanám, hogy köszönetet szeretnénk mondani a raportőrnek. Őszintén szóval elégedett, elégedettek vagyunk az eredménnyel, bár nem, nem könnyű egy ilyen dossziéval kapcsolatban, hét egymástól távoli régióról van szó, szóval vannak kisországok, nagyországok, tehát az internalizálás, a pántlikázás, a célhoz kötés kapcsán megegyezni. Tulajdonképpen a semmit súrolva léptünk előre, a jelentéstevő elég sok mindent megmentett, és hát ezzel is elégedett lehet ami két éve még lehetetlennek tűnt, hát most már részben lehetségessé válik, és ezt én nagyon fontosnak tartom. Számunkra három dolog volt fontos, az interoperabilitás, az earmarking, a célhoz kötést, és ami a differenciálást illeti, hogy ne legyen szélsőségesen se felfelé, se lefelé elmozdulás. Szerintem a három célt elértük, talán nem olyan mértékben, amelyre ezt eh, rem, néhányan reménykedtek. Az interoperabilitás persze ez magától értetődő, kicsit lassabban haladunk. Az earmarking, a eh, célhoz kötés, hát ez, eh, nevezük ezt mini earmarkingnak, de ez jó irányba tett lépés holnap már más területekre is kiterjedhet. Az Euró 3 és hozzákerült egy, a többihez egy új dátummal, szerintem ez egy jó kompromisszumos megoldás. Sajnálatos lett volna, hogyha összehasonlítva azzal, amit 2008-ban elértünk, most kevesebbet tettünk volna, három és fél tonnát jónak tartom, és hogy néhány ország számára a 12 tonna fontos, hát ezt, ezt meg lehet érteni, de fontos volt, hogy jó voltak a kezdő lépések. És végül az utolsó megjegyzésem, a korrelációs táblázatok. Azt hiszem, itt nem szabad precedenst teremtenünk, de a tanácsnak egy világos jelzést adunk azt akarjuk, hogy az itt megszületett határozatokat pontosan hajtsák végre, de ha ilyen csekély eltérésekről van szó, azt hiszem nem csak a mi parlamentünk, más parlament is ezt ilyen lehetőséget kap, hogy a, ha esetleg a határidőt nem lehet betartani, akkor azért ne kerüljön sor szükségtelen ékéltetésekre vagy egyeztésekre. Na, a néppár tehát támogatja a kompromisszumot, és köszönjük a jó munkát. Három percben. Köszönöm szépen nagyon szépen mondta Matthias, a, semmit súrolva tettük meg ezt a nagy lépést. Azt hiszem, hogy a raportőrnek mindenképpen gratulálni kell, ugyanis Tudjuk azt, hogy a tanács egy javaslatot inkább elsüllyesztene, mint hogy elfogadja, és mégis ez is sikerül sokat elérnünk. Mik a gyenge pontjai a megállapodásnak? Itt az earmarking kapcsolatban ugye azt szerepel, hogy member states shall Azután a torlódás Első olvasatban mi azt kértük, hogy mindenki, aki dugót okoz, azt ugyanúgy kezeljük. Ez nincs benne a szövegben, tehát ez is egy eh, gyenge pont. Ezt valamennyien tudjuk. De mi van benne a szövegben az earmarkinggal kapcsolatban? A tanács sem mondott semmit, azt mondja, hogy is akarunk beszélni az earmarkingről. Most viszont benne került egy bekezdés, member eh, state should, ez nem ugyanaz persze, mint amit kértünk, de azért elindítja ez a vitát, eh, tehát mennyi pénz eh, van, milyen, mit tettünk ebből a pénzzel a külső költségek beépítése kapcsán, tehát legalább elindulhat a vita. Egy fontos második pont, pont, amit eh, Matthias is mondott, az interoperabilitás eh, alapvető, és az alkalmazás a belső piac kontextusában is ez egy nagyon fontos eh, pont. Ha ezt nem tesszük meg, akkor a tagállamok majd hajlanak arra, hogy különböző rendszereket építsenek ki, és akkor nagy lesz a zavar. Stratégiai jelentőségű az, hogy most rögzítettük az erveket. Képzeljük el, hogy mi lett volna, ha ezt nem tesszük meg akkor az összes többi pont, ami majd következik, és eh, a bizottság fehér könyvében a különböző felejzetek kapcsán nem tudnánk tovább lépni más közlekedési módozatokban, a külső költségek internalizálására, beszélni se lehetett volna akkor erről transzparencia, a többi közlekedési mozdulat számára megint csak e, nem lehet, e, nem lehet volna semmit tenni. Az a kötelező alkalmazása, majd a mert e, itt se léphettünk volna előre, hogyha most nem lenne lehetséges a külső költségek beépítése. Tehát most kezdődik a vita, és a következő tíz évben azt hiszem két-három évente kell majd javaslatokat betemesztenünk és vitát folytatnunk a külső költségek internalizálásáról, a többi közlekedési módot kapcsán is. Ez én különböző alkalommal elmondtam, hogy a raportőrnek nem lesz könnyű dolga, de én a frakciómban ezt fogom, meg fogom védeni a kompromisszumot. Tudom, hogy vannak hiányosságok, de stratégiai jelentőségű ez a megegyezés. Köszönöm. Köszönöm szépen. Gondolom, hogy senki nincs a jobb helyzetben, mint hogy, hogy a liberálisokat meggyőzze. Lichtenberger asszony három percben. Uh, nem vagyok annyira optimista most a trilógus után, mint a többiek. Mindenki, aki arra számított, uh, hogy a közúti teherfuvarozás kapcsán is most az első lépés, megtesszük a fenntartatóság felé, az csalódással kell, hogy eltöltse ez a jelentés. A kollega azt mondta, hogy itt a semmit kerülgettük, hát nem jutottunk messzire ha őszinték akarunk lenni, akkor a korábbi helyzethez képest ez az előrelépés nem szignifikáns. És ez nem a raportőrő múlt, ezt szeretném kihangsúlyozni. Ő mindent megtett, itt eh, igazából a lobbisták eh, jelenleg a tanácsban találhatók, és a kormányok azok, eh, akik az áru szállítást kapcsán azt akarják, hogy mindig megvédik azt, hogy ne kelljen fizetni a fenntarthatóságért, köz, körömmel ragaszkodnak ehhez a, nem, akit az autópályák mellett élők egészsége érdekli, és a környezet fenntartósága, az kell, hogy azt akarja, hogy a, be kell vonni a kamionokat be a az úthasználati díjba. Itt most nagyon sok a régi kamion, néhány nagy tagállam, itt például Németország, a tonna kapcsolatos, tonnákkal kapcsolatos rendelkezés megint felpuhította, és látnunk kellett azt, hogy a tanács mindezzel kapcsolatban, ami európai politika, ami fenntartható politika, nos, ott mindent befékezett a tanács. Ez egyszerűen egy tény megállapítás, és egy dolog teljesen világos. Ebben a formában nehéz lesz elérni azt, hogy egy állam bármit is megvalósítson, implementáljon, és nem értünk el igazán túl sokat. A konfliktus folytatódik, és amit tudomásul kell vennünk, az az, hogy csalódtak azok az emberek, akik tényleg reménykedtek abban, hogy európai szinten a prédikációkon túllépünk, tehát hogy fenntarthatóság, meg eh, egészség, az autópek mellett élők egészsége, azt hitték sokan, hogy ezt most már végre tényleg komolyan vesszük, tehát eredményeikben csalatkoztak ezek az emberek. És ez egyértelműen a tanács számlájára írható, ezért meg kell nem kell neveznünk eh, azt, aki hibázott, és elmondani, hogy nagy visszaesés történt. Köszönöm szépen, Zéler úr. Három percben. Köszönöm. Az ETR frakció összességében elégedett a kompromisszummal, mint önök is tudják. Nagyon nehéz volt a kompromisszumhoz elnyerni a tanács hozzájárulását. Volt egy egyeztetési eljárás is, de a második olvasat után ez még rosszabb eredményt hozott. Úr nagyon jó munkát végzett. Ennek a szövegnek az elfogadása, az álláspont elfogadása azt is jelenti, hogy azért előrelépést sikerült elérni. A Eurovinyet olyasmi, amiről a tagállamok dönthetnek szabadon, hogy használni szeretnék vagy sem a szennyezés és a zajszennyezés tekintetében. Van egy egységes infrastruktúra díj, és Lettország és más országok nem szeretnék ezt használni. Lettország, Litvánia érintett az Oroszországgal összefüggésben zajló közlekedésben, szállításban. A kérdés, hogy a mi adófizetőinknek kell -e megfizetnie ezeket a költségeket hiányzik a politikai akarat, és nem fogjuk tudni a közeljövőben ezt bevezetni, legalábbis az én hazámban. Senki nem elégedett a mostani helyzettel, az utak mentén lakók sem, sem pedig a közlekedésben résztvevők. Nyilván mindenki számára gondot okoz a légszennyezés, de a finanszírozás mindenképpen súlyos probléma. Az üzleti közösség sem elégedett, de úgy gondolom, hogy ennél jobb helyzetet nem tudtunk volna ki eszközölni. Pascal úr, három percben. Tiente. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném előre elmondani, hogy az előadó teljesítette feladatát. És jól teljesítette, mert az volt a feladata, hogy a többség pozícióját védje meg, és eh, sajnos mi nem tartozunk a többséghez, mi kisebbségbe szorultunk, ezért eh, egy kicsit csalódottak vagyunk, de legyünk eh, realisták, és lojálisak is leszünk, hiszen voltak negatív szavazatok, amelyek aztán tartózkodásba fordultak át. És megértjük, hogy milyen súlyos nehézségeket vet fel ez a dosszió. Nem csak a lobbikról van szó, mint problémáról, hanem az államokról, a tagállamokról, amelyeknek különböző érdekeik vannak, és ez nem szégyen Sokan úgy gondolják, hogy ez vagy az az ő érdekük, vagy nem érdekük. Nem akar senki a fenntarthatósággal szembe menni, de szeretnék érvényesíteni sokan a szennyező fizetelvét. És nagyon érdekesek ezek a vidák, de a valóságot is figyelembe kell venni. Úgy a tanács, mint a parlament erőfeszítést tettek, hogy találkozzanak az álláspontok. A trialógusban a megállapodás megfelelően kiegyensúlyozott, már amennyire lehetséges. Tanulmányozni fogjuk eh, részletesen ezt a megállapodást. Úgy gondolom, hogy Garagui asszony sem tudta volna sikeresebben ezt lefolytatni. Nem vagyunk minden szempontból elégedettek természetesen, de megpróbáljuk majd feldolgozni ezt a szöveget, és nem akarjuk, hogy az el bátortalanítson minket, hogy most kisebbségbe szorultunk, ettől mi még az uniós szintű megállapodáson dolgozunk, köszönjük a munkáját, és továbbra is tanulmányozni fogjuk a különböző országok érdekeit, például a periferikus országok érdekeit, akik nem szeretnék, hogy az Eurovinyetta legyen minden problémára megoldás, mint a Don Quixote mesében. Ezért szeretném egyszerűen elmondani időhúzás nélkül, hogy közelebb vagyunk a megállapodáshoz, és köszönöm szépen a szót, elnök úr. Köszönöm, Leichfried úr. Köszönöm, elnök úr. Két dolgot szeretnék megemlíteni. Az első, nagyon-nagyon őszintén szeretnék gratulálni a raportőrnek ahhoz, amit elért. Nem csak a, nem annyira a tartalom szempontjából ezen lehet vitatkozni, hanem azt hiszem, most már azóta küzdünk ezzel az anyaggal, amióta itt vagyok az Európai Parlamentben, és tudom, hogy nagyon őszintén küzd a jelentéstevő, és azért, hogy a hangsúlyát tevődjön a Eh, a vasútra, a közútról a szállít, áruszállítások tekintetében. Tudomásul kell venni közlekedéspolitika kapcsán, hogy sem a tanácsban, sem a bizottságban és az Európai Parlamentben sincs igazán olyan többség, ami szeretné igazából a eh, közútról a vasútra való átterelést. És ennek tükrében nagyon sokat értünk el mint Pascal kollega, én is azt szeretném, ha több olyan politikus lenne, aki őszintén szólna, és aki azt mondja, hogy aki tényleg őszintén szól, abba kell hagyni az álszentséget. És akik nem akarják, azok is azt mondják, hogy szeretnénk ezt a átterelést a közútról a vasútra. Az első olvasatban is így volt, mondják ki, hogy ezt nem akarjuk, nem tartjuk észszerűnek, akkor lenne fel a vita. Ugyanis ugye ma arról beszéltünk, hogy teljesen Normális dolog az, hogy a vasútnál három, év, három éven belül a teljes költséget, külső költséget megfizessék. És azt mondjuk, hogy jó dolog, hogyha a kamionok 10%-ot fizetnek. Hát akkor valami nem stimmel itt a vitánkban. Akkor lehet, hogy nem akarjuk igazán ezt az átterelést a közútról a vasútra. Én kiállok a véleményem mellett mindig őszintén. Köszönöm szépen. Eh, Meissner asszony két percben, és kérem, hogy tartsák az időzítést. Egy kicsit rémálom ez az elnök számára, amikor a vita vége felé mindenki elkezd jelentkezni. Igen, eh, én megpróbálok nem rémálommá változni és röviden szólni. Igen, azt hiszem a döntő az, hogy nagyon keveset értünk el Kadraui eh, kollega bizonyította, hogy milyen jó diplomata, de az nagyon jó, hogy legalábbis megnyitottuk az ajtót a külső költségek internalizálása felé a közúton. Nem kielégítő ez persze, én se tartom ezt elég jónak, valamilyen küzdöttünk az earmarkingért, a célhoz kötésért, ez valóban nagyon jó lenne, és amit elértünk, az igazából tényleg kevés. De azért tisztelet eh, illeti a munkáért eh, az érintetteket, egy kis lépést, mini lépést tettünk előre. Köszönöm szépen, Zászáre úr, kettő percben. Köszönöm szépen, elnök úr, hogy szót adott bár egy kicsit későn kértem szót, miért is szerettem volna felszólalni és a figyelmüket kérni a következők miatt. Nagyon érdekesnek találom ezt a témát, és viszonylag sok ismerettel is rendelkezem ezen a területen és meghallgattam, hogy milyen ambiciózusak a célok a szektorral kapcsolatosan. Úgy látom, hogy gyakran elfeledkezünk arról, hogy az közlekedés szállítási ágazatban több százezer munkahelyről is beszélünk, és ezt figyelembe kell venni, amikor a további terheket megfogalmazzuk a fuvarozók számára. Ebből további elbocsátások következnek elérhetnek már most is. Korlátozott a nyereségessége az ágazatnak, nagyon jól ismerem ezt az ágazatot. Nyilván öregek ezek a kamionok, mert nem tudják a szállítók megfizetni az újakat. Nagyon nehezen fedezik a költségeket a vállalkozók, ezért egyszerűen nem is álmodhatunk arról, hogy több száz, az, több száz ezres kiadásokat eszközöljünk, illetve ez rengeteg elbocsátáshoz vezethet, és a munkanélküliség fokozásához. Több százezer emberről beszélünk, aki egyik napról a másik napra elveszítheti az állását. Nyilván magasztos érvek is elhangzottak, hogy további járműveket kellene vásárolni, infrastruktúrát, stb. stb. De higgyenek nekem, ismerem az ágazatot, és azok a cégek, amelyek már három éve veszteségesek, és még mindig megtartják a munkavállalóikat, már nagyon küzdködnek a költség problémákkal. Németországban van egy vizsgálat, miszerint a német adófizető évente 3000 euróval szubvencionálja a kamionokat. A német közlekedési minisztérium mutatta ki azt, hogy a kamion 60-szor annyi kárt okoz az utakban, mint egy személyautó. Tehát, hogyha itt most 10%-ról beszélünk, akkor ez azt jelenti, hogy a többi 90%-ot az adófizető fizeti. És ez a kérdés, miért tartunk fenn egy vállalatot, miért szubvencionáljuk ezeket a vállalatokat, államokat eh, pedig szociális és ökológiai szempontból nagyon nagy károkat okoznak. Lengyelországra rátérően azt mondta, hogy eh, jó a helyzet a eh, közúton, nagyon sok munkahelyet teremt Lengyelországban ez a szektor, de hát 1990 óta Lengyelországban a vasúti hálózat 55%-át leállították. Ott mennyi munkahely szűnt meg? Miért nem inkább a vasutat szubvencionálták? Ott akkor lehetett volna biztonságosabbá tenni, fenntarthatóvá tenni a közlekedést, és ugyanúgy munkahelyeket lehetett volna teremteni. Nem jó, az egy dolog, közúti közlekedés kapcsán is vannak munkahelyek. Németországban 90 százalék, 90, 1990-ben a vasúti szárnyak 10, vonalak 17 százalékát zárták mutatták be, de mindenütt Európában ez a helyzet, aki munkahelyeket akar védeni, az ne feledkezzen meg a vasútról, és ne csak a közútat nézze, ökológiai, ökonomiai, szociális szempontból is jobb a vasút. Okay, Mr. Rendben, Pascarelli úr, lehet, hogy visszatérünk majd egyszer az a témára is? Oh, Mr. Pascarelli. Pascarelli úr, a bizottság esetleg szeretne szólni valamit? Nagyon keveset. Nagyon, nagyon kevés mondandóm van. A bizottság gratulál a jelentéstevőnek, aki kiváló munkát végzett. Nagyon nehéz volt szintetizálni a különböző véleményeket az, e- az Európai Parlamenten belül. Ez a szöveg a bizottság elvárásai alatt van, e- ennél többet vártunk a kezdetekben, de világosan kijelentem, hogy vannak olyan képviselők is, ugye, akik elmondták a véleményüket, a kritikájukat. Azt mondhatnám, hogy a pohár nem üres, hanem már több, mint a fele tele van. A külső költségekről sokat szóltunk, ez a fehér könyvben és benne van már, természetesen van az earmarking téma is, a célzott feltételekhez való kötés. A 2006-os szövegünkben van egy teljes cikk a különböző bevételek szétosztásával kapcsolatosan itt 15%-ról van szó, mind a külső költségek, mind pedig a transeurópai hálózatok különböző díjaival kapcsolatosan. A tagállamokban a fiskális szuverenitás van érvényben, ez egy nagyon fontos dolog azonban, az is az, hogy a bizottság és a tagállamok, a közvélemény foglalkozzon az autópálya díjakból származó bevételekkel is. Nagyon sok technikai részletről is szólt a jelentéstevő, a bizottság arról döntött, hogy egy kézikönyvet ad ki a, a dugók, a torlódásokkal kapcsolatos költségekről, tarifákról. A Fleet Renewal-t is szeretnénk mindenképpen előtérbe helyezni, tehát a teherjárművek flottájának a felúti, felújítását, hogy kevésbé szennyezőek legyenek ezek a e, gépjárművek, aztán bizonyos specifikus tér e, területen is lehetne célzottan a költségeket e, meghatározni. Aztán ott van a azt hiszem, hogy el kell mondani, hogy 93-ban kezdtük ezt a munkát, aztán 2006-ban volt egy másik jelentés, lesz 2011-ben egy, aztán négy év múlva megint csak lesz egy jogalkotási javaslat. Most itt ö, nem igazán haladtunk előre, és nem azért, mert a politikai döntések akadályozták ezt a, az egész folyamatot. Éppen ezért arra számítok, hogy a parlament szavazása június 8-án pozitív lesz a e szövegről, mert a parlament fogja megnyitni a valódi utat a külső költségek internalizálására, és egy fenntartható politika amely biztosítja a mobilitást és csökkenti a torlódást, lesz a hatékony politika. Köszönöm szépen Pasquarelli úrnak. De hát nem igazán ö, ö, osztom esetleg azt a véleményt, hogy mondta, hogy a, az a bizonyos pohár már több, mint tele van. Én inkább azt mondanám, hogy hát nem üres ez a pohár, de ahogy tudja, én azt hiszem, hogy az valamiben egy százalék az többet jelenthet, mint a semmiben a száz százalék. A jelent, nem tudom, hogy a jelentéstevő kommentálná röviden ezt, ugyanis még majd vissza fogunk térni, vagyis itt van a következő előadónk is két perc, már eleve, az előbb is csak fél perccel kevesebbet beszéltem. Jó, csak annyit akarok mondani, hogy szeretném megköszönni a kollégáknak a hozzászólásokat, ez a szakbizottság nagy támogatásáról biztosított, sikerült a tanácsot elmozdulásra bírnunk, és hát nagyon kicsi a többség a tanácsban mögött, úgyhogy nehéz volt ez a gyakorlat. Még egy dolgot szeretnék elmondani az earmarkingról. A bizottság eh, szerint ez egy kicsit több eh, most, eh, mint aminek tűnik, amit elértünk. Ahol az szerepel, hogy 15%-a a, az úthasználati díjból folyó bevételek 15%-át kell a tentére fordítani, tenté projektekre fordítani. Nos, ez valószínűleg több, mint a külső költség díj teljességében, az abból befolyó összes bevétel. Tehát ez, ez a 15 százalék, ez, egy, ez sok. Azzal érvelhetnénk, tehát, hogy minden külső költség bevételeket a TNT projektekre kellene költeni, ezt így is mondhatnánk hát az earmarkingot így is eh, használhatnánk. És ezt kombinálhatnánk azután a transzparencia kötelezettségekkel, és akkor szerintem nagyon érdekes eh, vitát folytathatnánk le. Tehát, hogy lezárjam a mondandómat, Fontos lépést tettünk jó irányba, és ez nem végpont, ezt valamennyien tudjuk. E tekintettel a politikai kontextusra, amelyben működünk, nekem úgy tűnik, hogy ez egy jó eredmény. És még egyszer köszönöm mindenkinek a részvételt, akik velem együtt dolgoztak. Köszönöm. Okay. Rendben van. Én is szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőnek magam részéről is, az árnyékjelentéstevőknek is, a kemény munkájukért, valamint a titkásságnak, Vanessa-nak, Hannesnek is az Európai Parlament részéről, a Közlekedési Bizottság nevében, tehát aztán majd az ITRE bizottság is foglalkozik a témával. Köszönöm nekik a munkájukat, és emlékeztetem a tagokat arra, hogy a szavazás június 7-én kedden lesz mindenkinek. Köszönöm még egyszer, akik részt vettek ebben a dossziéban, elsősorban a jelentéstevőnek és az árnyék jelentéstevőnek a következő téma. A repülő, repülés biztonság és itt egy eszmecsere lesz a bizottsággal. Azt hiszem, hogy egy nagyon élénk vitára számíthatunk. Okay, so. Nos hát, Reuter úr, Mit ö, tudna elmondani nekünk? Kérem a tagokat, hogy legyenek csendben. Elnök úr, köszönöm szépen. Először is nagy öröm számomra, hogy itt lehetek, különösen az euromaticával kapcsolatos ilyen élénk és sikeres vita után. Az én témám, sokkal nehezebb téma, komolyabb téma. Szeretnék informálni önöket arról, hogy mi is a helyzet a folyadékokkal kapcsolatosan. Okay. Uh, I want to... Szeretném informálni önöket a folyadék témával kapcsolatosan. Ezzel kapcsolatosan már volt alkalom találkozni, és önök is tudják, Önök is már kétszer vitatták meg ezt a témát a koordinátorokkal, május 3-án, aztán május 10-én. De az kérték, hogy a bizottság képviselője jöjjön el, és informálja önöket. Először is Kalasz alelnök úr elnézést kér, amikor tegnap beszéltem vele, elmondta, hogy itt szeretett volna lenni, de sajnos most nem tudott eljönni, ugyanis tárgyal a kollégiummal a jövő évi pénzügyi tervről. Éppen ezért tehát nem tudott eljönni, és azt kérte, hogy jöjjek el helyette. Hol is tartunk jelenleg? A bizot, tudják, hogy a bizottság április 29-e előtti napon a, egy ajánlást tett a tagállamoknak, hogy a folyadékok ellenőrzését ellenőrzésén könnyítsen harmadik országokat illetően, a duty free-ben miért tettük ezt? Azért, mert az utóbbi két hétben, mint április vége előtti két hétben azt láttuk, hogy a legtöbb tagállam nem hajtotta végre ezt a, a rendelkezéseket, és azt láttuk, hogy több mint a fele a tagállamoknak egy nagyon szomorú helyzetbe került, mert minnyáján emlékeznek arra, hogy már együtt beszéltünk arról, hogy a bizottságnak foglalkoznia kell az ellenőrzések könnyítésével a folyadékok terén, és és egyesek úgy gondolták, hogy a jogszabály ellenében kell eljárni a 15 tagállamról van szó, és, és, és mielőtt hatályba lépett a jogszabály, azelőtt egy nappal azt kérték, hogy tárgyaljunk biztonsági ellenőrzésekkel kapcsolatosan, valamint a harmadik országok behozott folyadékokkal kapcsolatosan Kalasz úr nevében kapcsolatba léptem az elnökkel, aki azt mondta, hogy megvizsgálhatnánk a különböző jogszabályokat néhány héten belül, és hogy e, erről informáljuk Önöket. Hol is tartunk jelenleg? Először is mi, miután az USA-tól megkaptuk a kérést, azonnal ö, ö, jött, á, átjött az USA-ból egy tárgyaló partner a ö, bizottsághoz, és a, arról tárgyaltunk, hogy a szabályokon lehet-e enyhíteni, és május 4-én tárgyaltunk, és ez a tárgyalásához vezetett, hogy május 6-án megállapodtunk elvileg, de biztonsági okok miatt ezt nem fogadták el. Washingtonból ezt mondták, figyelembe véve Osama Bin Laden halálát követő biztonsági helyzetet. Aztán május 10-én tárgyaltunk a témáról a tagállamokkal, és a kilenc tagállamból, amelyek készek voltak arra, hogy az enyhítést bevezessék, tehát a folyadékok kontrollálásának enyhítését bevezessék április végén, most csak kettő vagy három ö, szeretné végrehajtani ezt, de ö, a transatlanti járatokon inkább szeretnék e, erősíteni a szabályokon, szigorítani a szabályokon. Tehát nehéz a helyzet, 26, 25, 24 tagállam van, amelyek valószínűleg a let-out closed, vagy let-out záradékot fogják alkalmazni, ez azt jelenti, hogy minden tagállam számára sokkal szigorúbb intézkedéseket ír elő. Természetesen meg lehetne nézni, hogy ezek most szigorúbb intézkedésekkel 24 tagállamra vonatkoztatva, de elvileg figyelembe véve a jelenlegi biztonsági helyzetet azt látjuk, hogy ez egy nagyon nehéz vállalkozás lenne. Éppen ezért a bizottságon belül Kalasz alelnök úr ahol azt a konklúziót vonta le, hogy valószínűleg tehát ebből a rossz helyzetből a lehető legjobban kellene kikerülnünk, és inkább a jelenlegi célokkal, célkitűzéseket kell előtérbe helyezni, nevezetesen a folyadékok ellenőrzésének a ö, ö, teljes, tehát a folyadékok ellenőrzését beszüntetnénk, ez egy terbe volt véve mellesleg a jelenlegi jogszabályok jogokon változtatnánk. Jelenleg ugye kötelezettség van arra, hogy az enyhítést megengedjék, hogy bevezessék a jogszabályok enyhítését a harmadik országokból mm, duty free-ben vásárolt folyadékokra vonatkoztatva. vagy most már nem csak kötelezettség, hanem jogról van szó, tehát eldönthetik, hogy egy szigorúbb jogszabályt alkalmaznak, vagy pedig egy enyhített változatot, tehát egy opt-outot azok számára, akiknek nem transatlanti járatokon kell utazniuk, hát akik ezt választják, megtehetik, tehát joguk van hozzá, de mindenképpen a teljes körű tehát 2013-ig a teljes körű tiltást ö, szeretnénk bevezetni, mm, tehát hogy nem, ne legyenek ö, ellenőrzések folyadékok területén. Ezzel kapcsolatosan Mindössze annyit tudok elmondani önöknek, hogy tanultunk abból, tanultunk ezekből a tapasztalatokból, és mindössze annyit tehetünk, hogy, hogy nem bizalommal vagyunk, hanem ellenőrzünk. És a 2013-as határidőt veszük figyelembe, egy munkacsoportot fogunk létrehozni, nagyon rövid időn belül a tagállamokkal, az iparral, a gyártókkal, annak érdekében, hogy a reptereken, a repülőjáratokon a folyadékokat ellenőrizzük, természetesen várva önöktől is a feedbacket azzal kapcsolatosan, hogy mi is legyen ez az ütemterv 2013-ig. Itt nem két hét, hanem két vagy három napot kell figyelembe venni, a, fontos az elemzést elvégezni, az utóbbi tárgyalásokon arról volt szó, hogy a legtöbb eh, tagállam eh, figyelembe veszi ezt a jogszabályt a közbeszerzés területén, és így tovább, de sajnos a valóság eh, megint csak más volt. Ezek az információk az önök számára 2013-as határidőről szeretnénk tudni, hogy ez a megfelelő határidő-e biztosnak kell lennünk abban, hogy ne e, e, jöjjön ismételten egy meglepetés e, a tengeren túlról, a nyílt ég volt, az Open Sky bizottságunk is ülésezik a jövő héten, vagyis júniusban, 20, június 23-án és a 2013-as határidőről lesz szó, és együtt szeretnénk működni azzal kapcsolatosan, hogy megszüntessük, beszüntessük a folyadékok ellenőrzését 2013-ig. Természetesen joggal kritizálhatnak, és azt mondhatják, hogy már 2011-re vonatkoztatva is ezt mondtuk. Úgy gondolom, hogy a 2013-as határidőt nem lehet eltörölni, hanem meg kellene vizsgálni az elkövetkezendő hónapokban ezt a helyzetet, esetleg 2012-re tenni ezt a határidőt. Ezt fogjuk megkísérelni, megtenni. Nem vagyok büszke a jelenlegi helyzet re, sőt, elég jelszomorít ez, és Kalasz alelnök úr is nagyon szomorú a helyzet miatt, és nem informáltak bennünket a tagállamok, hmm, nem megfelelő módon hívták fel a figyelmünket a transatlanti atlanti partnereink, és olyan mechanizmusokra lenne szükség, hogy az információk, a kontrollok megvalósuljanak a határidőig. Ennyit akartam elmondani, akkor biztos, hogy sok kérdés lesz. Három percet kapnak a képviselők a kérdésekre, és aztán a tíz percet kap a bizottság képviselő egy válaszoljon. A következők a, lesznek, akik felszólalást kértek. Okay. Összesen nyolcan, és a végén én is szeretnék beszélni, csak hogy felhelyezzük a habot a tortára. Danke, Vorsitzender. Also wir hatten schon Gelegenheit. Már volt lehetőségünk arra, hogy beszéljünk erről. Hát nem irigylésre méltó az ön helyzet, de hát jó lenne, hogyha itt ülne a tanács is, mert azt hiszem ott is a jövőre nézve egy-két dolgot tisztázni kellene egyetértek részben az ön elemzésével. A bizottság tulajdonképpen egy foci hasonlattal lélve majdnem lesre futott, amikor Franciaország közölte, hogy mi a probléma, kellett volna látni, hogy mi lesz, ha a többiek is így reagálnak. Mindegy, most egy olyan helyzetbe kerültünk, ami precedens terem, és ez a precedens egyszerűen azt jelenti, hogy a tanács egyszerűen nem azt csinálja, amire kötelezettséget vállalt. Mi persze itt vagytunk egy kiskaput, hogy ennek az illegalitásnak a biztonság révén egy kicsit legális jelleget adjunk, de el kell mondani a tanácsnak azt, hogy egyikünk sem gondolja azt, hogy itt a biztonságról van szó, hanem hiszen arról van szó, hogy nem akarnak beruházni. És akkor visszatérünk a régi vitához, biztonsága a, a repülőtereken, ki akar, ki tud fizetni, és ez fontosabb, mint az egész vita, a biztonságról folyó vita. Másodszorban nem csak, hogy a parlamenttel szemben nem tisztességes, ami történt, hanem a légiutasokkal szemben sem, hiszen visszatértünk a bizonytalanságba, és tisztességtelen ez azon légikikötőkkel vagy repülőterekkel kapcsolatban, amelyek már investáltak. Itt most ez a három komponens összességében nem tisztességes magatartásként írható le hogyan tudunk most mégis egy pozitív megoldáson dolgozni, és hogyan tudunk tanulságokat levonni a múltból. Először is eh, nem akarunk eh, már opt-out eh, záradékot egy ilyen döntésben, mert biztosak lehetünk az elmúlt történési alapján, hogy jövőben ezzel nagyon sok visszaélés lenne. Másodszorban nem szabad a technológiához kapcsolni semmit. A múltban már megtapasztaltuk, hogy határidőket szabtunk meg, azt remélve, hogy majd addigra a technológia meghozza a megoldást, és aztán kiderült, hogy nem, nem ment a dolog, technológia nem érett meg annyira. Azután az USA-val, a harmadik országokkal kapcsolatban látnunk kell, hogy őket be kell vonni már eleve Nekem azzal nincs problémám, hogy a 2011-es évet opciónak tekintsük. Nekem fontos lenne, hogy 2012-ben, függetlenül a 2013-ra vonatkozó döntéstől, 2012-ben már legyen lehetőség arra, hogy minden érintett partnerrel, beleértve az USA-val is, tehát azokkal, akikkel megállapodásunk van, döntsünk arról, hogy hogyan akarunk 2013-ban tovább eh, lépni. Ma nem akarunk akarunk dönteni 2013-ról, mert itt ezt megkördéjelezhetik technológiai vagy a biztonsággal összefüggő szempontok miatt. Hogyha még egy kicsit meg akarjuk őrezni a parlament hitelét, akkor 2012-ben tűzünk ki egy határidőt a 2013-as döntés meghozatalára vonatkozóan minden partnerre. Alkadrái kollega. Köszönöm, elnök úr. Koordinátorként már volt lehetőségem arra, hogy zárt ajtók mögött is részt vegyek a vitákban. Már másodszorra halasztjuk ki, halasztjuk el ennek az intézkedésnek a végrehajtását, és hát itt a tagállamok részéről érkezett nagyon sok bírálat. Utolsó percben azt mondták, hogy mégse alkalmazzák ezt az intézkedést. A bizottság egy módszertani problémával is küzdött. Ebben a szakaszban már az implementálásnak kellene tartanunk. Nem mindegy. Most azért azt le kell szögeznünk, hogy itt visszaélés történt, azra lehetőséggel, hogy ez a rendelet alkalmazásával kapcsolatban a tagállamok szigorúbb intézkedéseket is meghozhassanak. És szerintem egyértelmű jelzést kell adni a tagállamok felé, hogy ezt Leitfried, a Leitfried jelentéssel együtt nézzük, tehát a finanszírozás, a szigorúbb intézkedések finanszírozását is ez hozzátesszük, és valóban ki kell alakítunk az állásmondokat, mert most leblokkolódott a dolog, nem beszélünk erről, és jelen pillanatban fontos lenne egy ilyen jelzés, egy üzenet megfogalmazására, ami magát a javaslatot illeti. Tekintettel arra, hogy milyen rémes helyzetbe kerültünk, hát ez a javaslat elfogadható számunkra. És koncentráljunk az új dátumra, 2013-ra. Ez a javaslat, a javaslatát, az amerikára vonatkozó javaslatát kitűnőnek tartom, egy ilyen nyilatkozattal valóban egy kicsit nyugodtabbak lehetünk de eh, szeretném, hogyha a tanács eh, világosan kötelezettséget vállalna, és például azt eh, javasolnám, hogy a bizottság a plenáris rájön elő egy javaslattal, hogy nyilvánosság előtt is kötelezettséget vállaljon a tanács arra, hogy betartja a 2013-as határidőt. És végezetül teljeséből remélem, hogy a parlamentet bevonják a munkacsoport munkájába, és állandóan ilyen módon e, a dossziéval kapcsolatos álláspontunkat kifejthetjük, és nem csak a határidő előtt néhány héttel vagy nappal, mert abból nagy problémák lesznek. Köszönöm. Köszönöm, Meissner asszony, három percben. Köszönöm, persze, csalódást okozza tagállamok tilt, magatartása az, hogy nem hajlandók megtenni, amit akartunk, hiszen döntöttünk arról, hogy könnyítünk a helyzetet az, a helyzeten az európai polgárok számára. Ami április 29-én kellett volna, hogy történjen, azt persze az emberek nem tudták, azt csak az insider benfentesek tudták, a légiutasok nem, tehát ebből a szempontból nem keletkezett kár. Itt a bizottság persze nem tudta érvényesíteni az akaratát, nála volt arculatvesztés, de a tagállamok majd megint azt mondják, hogy nem csinálunk valamit, akkor ez mindig így lesz. Ez persze nem lehet. A kérdés az, hogy azokat a vállalatokat, akik előállítják ezeket a készülékeket, szintén bele kell, be kell levonni, de szerintem állandóan nem kellene a vállalatok képviselőinek részt venni a munkacsoport munkájában. Az USA-val megállapodni, jó, azt jónak tartom, ez észszerű ez a megállapodás, és végül, hát azért próbálok pozitív eh, dolgokat is mondani. 2013-ban most már majdnem biztosak lehetünk abban, hogy egy eh, jobb technológia rendelkezésre fog állni, amit alkalmazhatunk, és akkor meg lehet könnyíteni az ellenőrzéseket. Ugye 2013-ra lesz eh, csomagszkenner, valószínűleg, és ez jelentős könnyítést fog jelenteni, és akkor egy észszerűbb megoldás születhet. Ennyit köszönöm. Köszönöm. Lichtenberger asszony három percben. Herzlichen Dank. Köszönöm szépen. Gross eh, kollega által elmondottakból sok mindennel egyetértek. A probléma egyszerű, hogyha lesz eh, opt-out eh, záradék, akkor ezt, ezzel élni is fognak. Ez mindig így van. Egyre gyakrabban az utóbbi időben a tanács nem akar egyszerűen európai szabályokat, a saját kis játszmájukat játszák, take the money and run, ennyit ezt csinálják. És ezzel a dossziéval kapcsolatban is sajnos ugyanezt kell megállapítanom, mint több más dosszié kapcsán is. És ez a jövőbeni eljárásmódra is vonatkozik azt hiszem, amikor tervezünk, akkor tényleg meg kell mondanunk, hogy hogyan akarunk 2013 ban tovább lépni. Meissner kollégával teljesen egyetértek, amikor azt mondom, hogy itt most nem olyan dologról van szó, amiben az ipar kell, hogy megegyezzen a bizottsággal, hanem itt azok, akik fizetnek, akik a költségeket viselik, E, akik e, a, nekik kell megegyezni a bizottsággal, a politika képvis, politikai képviselőkkel, biztonsági szakértőkkel. Itt e, ne engedjük, hogy, az, hogy ne ők diktáljanak arról, hogy milyen berendezésekre lesz szükség a jövőben. Már léteznek ilyen berendezések, csak persze nagyon drágák aki azt mondja, hogy mindenre van most már technológia, az azt is mondja meg, hogy ez mennyibe kerül. Persze sok minden technológia, sokféle berendezés létezik, de világosan látnunk kell, hogy ez bizony nem ingyen van. Azután a tagállamoknak milyen lehetőségeket adjunk. Hát szomorú, de így van, csak egy lehetőség volt, szerintem 2012-ben egy világos assessmentet, egy értékelést kell készíteni a szabályozás szükségességéről is. Ugye az elmúlt alkalommal is vitatkoztunk már erről, a hogy ez tulajdonképpen mit jelent az emberek számára, először egy ilyen értékelést szeretnék látni. Aztán a vállalatokkal, a berendezésekkel kapcsolatos vita, persze, ez is fontos, de ez volt az első veszélyforrás, amiben investálni kell. Tehát költség, biztonság, szembesülünk kell ezekkel a kérdésekkel, máskülönben újra és újra besétálunk ebbe a csapdába. Egy ponttal kapcsolatban szeretnék még állást foglalni. Lesz egy találkozó az USA delegációval, tehát az EU-USA találkozó lesz Budapesten, és ott valószínűleg nem csak a PNR vetődik fel majd, hanem a légiközlekedéssel kapcsolatos biztonsági kérdések nagyon fontos szerepet kapnak majd ezen a találkozón. Hogyha lassan felejtsük már el azt, hogy mindent copy-paste-tel kezelünk, ami az Egyesült Államokból érkezik. Itt most már sokkal inkább az európai szabványokról kellene beszélnünk. Készüljön egy értékelés, azután tegyük fel a kérdéseket, és utána egy kicsit magabiztosabban lépjünk fel az irányba, mert ha nem így tesszünk, akkor mindig ugyanabban a helyzetbe kerülünk, és ez az Európai Unió hitelességének nem tesz jót. Foster asszony. Foster asszony, három percben. Kicsi Um, köszönöm, elnök úr. Először is köszönöm a magyarázatot, amelyet Reuter úrtól hallottunk. Őszintén igazából nem láthattuk volna át a helyzetet. Nem hiszem, hogy bárki úgy gondolta, hogy a 2011. április 29-i határidőnek meg tudunk felelni. Tudjuk, hogy hogyan állunk a technológiával. Az jó volna, hogyha ez így volna, és ez kell, hogy legyen a cél, tehát inkább a 2013 az a céldátum, ami egy kicsit reálisabb. Őszintén szólva úgy gondolom, hogy naív azt hinni, hogy minden tagállam meg tud ennek felelni. Ön is tudja, én is tudom, hogy egyes tagállamok más és más szintű biztonsági kockázatokkal néznek szembe különböző okokból, és ez nem is változik várhatóan. Amiről mi most szó van, azzal kapcsolatosan megvizsgáltuk a 2011-es határidőt, jó lett volna, ha ez megtörténik, és én, mint utas, nem szeretnék három-négy órát áldogálni egy reptéren, csak azért, mert valaki jó ötletnek tart egy bizonyos egy bizonyos technológiát. Itt most inkább arról van szó, hogy az a reptéren vásárol dolgokat átvihetjük el, vagy egy üvegvizet, vagy egy hajsprét, és most ez 100 milliliterről beszélünk, és ezt addig kell használni, használni, amíg biztosak vagyunk benne, hogy megvan a technológia, mindenki tudja használni, és ezt hatékonyan meg lehet tenni. Tárgyaljunk az amerikaiakkal, ez nem rossz elképzelés, legyen egy munkacsoport, az iparágnak mindenképpen reprezentálnia kell magát, a gyártóknak, a légitársaságoknak, a, a reptereknek, de hogyha én felszállok egy repülőre, biztosítani szeretném, hogyha hogy 37 ezer lábmagasságban biztonságos vagyok, és nem akarok vitatkozni egy üveg Ez az alapkérdés, helyezzük kontextusba a kérdést, és lépjünk tovább, méghozzá konstruktívan. Bízom az ön józan megítélésében, a bizottságében, hogy a megfelelő emberekkel egyeztetnek, és a tárgyalások után szeretném, hogyha visszajönnének, és beszámolnának arról, hogy milyen értelmes megoldást találtak. Köszönöm. De úr, három percben. Mikrofon. Mikrofon nincsen bekapcsolva. Ja? Köszönöm szépen, elnök úr. Koordinátorként a frakciónk álláspontját már rögzítettük, teljes mértékben egyetértek az elhangzottakkal, de szeretnék valamit még hozzáfűzni röviden. Én voltam az előadója a légi közlekedésbiztonsági jelentésnek, és egy újságíró azt kérdezte, hogy miért nem tudtunk megfelelni a 2014. április 29-i határidőnek, és őszintén ez eszembe jutotta, ezt eszembe jutotta azt, hogy ma itt ebben a szakbizottságban erről fogunk tárgyalni, hiszen itt felelősségi körök is felmerülnek ezzel az incidenssel kapcsolatosan, az európai hatóságoknak eh, az eh, a felelősségi körét mindig meg kell figyelni. A terrorizmusról sokat beszélhetünk, vagy az iráról, vagy hasonló szervezetekről, de Bagot úr azt mondta, hogy megfelelnek ezeknek a feltételeknek, nem akarom elismételni még egyszer ezt a történetet, egy moderált és felelős álláspontot foglalt el az érintett úr, és mindent megtettünk, hogy a jövőben egy olyan kompromisszum szülessen, amely 2013-at célozza meg. Nem lehetséges, hogy az állampolgárok azon gondolkodjanak, hogy a bizottság, a tanács, a tagállamok más és más érdekeket próbálnak érvényesíteni, és nem tudják meghatározni a felelősségi köröket a biztonság tekintetében. Hiszen nem is tudjuk, hogy honnan megfogni ezt az ügyet. Az Egyesült Államokat nagyon tisztelem, de az Egyesült Államok, emlékezzünk rá, a döntéshozatalkor nem kérdez meg minket, Nekünk követnünk kell az Egyesült Államokat. Az egységes légtérrel kapcsolatos megállapodásnál is ugyanezt történt. Nagyon fontos, hogy az USA is tisztelje az EU-t, ahogyan az szükséges. Közös döntésekre van szükség. Nem szabad, hogy csak az Egyesült Államok döntései után szaladjunk meg kell vizsgálni, hogy mi szükséges a három intézménynek, a helyzet magaslatán kellene lennie, hiszen a tanácsok, a tagállamok és az állampolgárok is azt követelik, hogy felelősségteljesek legyünk. Az alapvető jogok kartájában és hasonlóképpen érveltünk, döntéseket hozunk, és az állampolgárok érdekében és a biztonság érdekében. Ezért fontos, hogy egy kicsit összeszedjük magunkat, és felébe kerekedjünk ebbe ennek a helyzetnek. Köszönöm szépen, Leist Fried úr, három percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Valamiért teszek, amit nem teszek szívesen, és hát ellenmondok több kollégának is, Lichtenberger kollégának pedig különösen nem szívesen mondok ellen, de most mégis eh, ezt kell tennem. Szerintem nem egyedül a tanács eh, hibás. A, ebben a kérdésben azt hiszem, sokan kicsit felfelé kellett volna, hogy optimalizálják a teljesítményüket, nem csak a tanács, a többi résztvevő is. Szerintem nekünk, Európai Parlamentnek ezzel a döntéssel végül is nem a legbölcsebb utat választottuk. Egy köztes megoldás mellett döntöttünk, és ez nem volt jó ötlet. Az Európai Bizottság szerintem azokat a jeleket, amelyek már láthatóak voltak, figyelmen kívül hagyta. Nem tudom elképzelni, hogy a tulajdonképpeni új szakasz első napja előtti egy napig még nem lehetett tudni, hogy ez nem fog működni. Én arról az országról beszélek, amiket a legjobban ismerek, Ausztriában azt, tudjuk, azt úgy mondanánk, hogy az orr cimpáját sem mozította senki a bizottságnál, vagy a fülebotját sem mozította, pedig már látszott, hogy mi fog következni, tehát korábban kellett volna reagálni. Mindegy, most mit csináljunk? Foster kollégával egyet kell, hogy értsek Először is szedjük össze magunkat, és nézzük meg, hogy mi az, ami megvalósítható, érvényesíthető, elsősorban a tagállamokkal, de a nemzetközi partnereinkkel is, akik kell, meg kell egyeznünk. A legrosszabb az, hogy megint kitűzünk egy fix határidőt, és azután a határidő lejárt előtt két nappal rájövünk megint arra, hogy ez nem fog sikerülni, ez nem működik. Szerintem most ez már egy beáratott rendszer, ami működik, és hogyha néhány nemzetközi duty free eh, shopban egy kicsit kevesebbet fognak keresni emiatt, hát Istenem de most legalább tudjuk, hogy eh, tehát tudnunk kell majd, hogy a berendezések működnek-e, az Európai Unión kívül is el kell fogadni az új szabályozást. Nincs értelme valami olyasmit csinálni, amivel a mostani rendszert megváltoztatjuk a bizonytalanért. Nyugodjunk meg, nézzük meg, hogy mi egy észszerű, működőképes megoldás. Ne határozzunk meg megint határidőket, vagy olyan dolgokat, amelyeket valószínűleg megint nem tudunk majd betartani, mert akkor senki nem fog hinni nekünk. Szaszal úr, három percben. Dziękuję. E, Köszönöm szépen, elnök úr. Nem ez az első alkalom, hogy egyet kell értenem az előző felszólaló Leichtfried úrral. De ezután már nincs is sok hozzáfűzni valóm. Azt azért elmondanám, milyen csalódott vagyok a folyadékmennyiség meghatározásával kapcsolatosan. Az a benyomásom, hogy ez most vagy a tagállamok vonakodása, vagy a technológia kudarca, vagyis hogy nem tudunk megfelelni az ambícióinknak. Nincsen olyan technológia, amely megkülönböztet egy biztonságos és egy nem biztonságos folyadékot, hogyha van ilyen technológia, kérem a bizottságot, hogy számoljon belőle róla, mennyibe kerülne ez. Az Európai Unió nem az egyetlen blokk a világon. Vannak olyan partnereink, harmadik országok, ahova járatok indulnak az Európai Unióból, és fordítva. A kérdés az, hogy a partnereink készen állnak-e elfogadni azokat a szabványokat, amelyeket még ki kívánunk alakítani. Köszönöm. Köszönöm szépen, Fleckenstein úr. Elnök úr már szinte mindent elmondtak, a többiek csak egészen röviden. Nagyon szkeptikusan nézem ezt a köztes lépést, igazából nem örülhetünk az eljárásnak, ezt biztos, hogy nem tehetjük meg. De nekem csak egy dolog fontos, adjunk egy jelzést innen, hogy megóvjuk a lakosságot újabb kísérletektől és újabb ilyen köztes lépésektől. Sajnálom, hogy néhány ország én is egy ilyen országból érkezem, ahol már megvásároltak sok berendezést, mert ez nekik bosszantó, de hát ez van. 2013-ra az Egyesült Államok ezt valószínűleg nem lehet majd 2013-ra se fix határidőt kitűzni, hanem hát mondjuk azt, hogy majd meglátjuk, hogy mi mire van lehetőség. Egyetetek azzal, amit Foster úr mondott. Myself. A magam részéről a következőket szeretném elmondani. Lehet, hogy nem kellene annyira szkeptikusnak lennem, de valamit tisztázzunk, ezt említették is, hogy egy kicsit távolodjunk el attól a kérdéstől, hogy biztonsági okokból történtek a késedelmek, nem, inkább pénzügyi okokból, pénzügyi korlátozottságok miatt az új berendezések beszerzésének a költsége az akadály, nem a biztonság. Beszéltem a gyártókkal, készen állnak a berendezésekkel. A repülőterek nem állnak készen, a kormányok meg nem tudják, de végső soron ezt meg kell fizetnie valakinek. Sokan azt mondják, hogy nem lehet csak a tanácsot hibáztatni. Persze ez könnyű, de nekünk is felelősséget kell vállalnunk a Get Out Close megengedésére, amiatt, és a bizottságnak is fel kell vállalnia a felelősséget, hogy túlságosan hosszan hagyta e-, ezt a, az ügyet húzódni, amíg ugye a problémák be nem ütöttek, és aztán a repülőterek is nagyon sokat lobbiztak, és erősen, hogy ők is problémát okoztak bizonyos szempontból. Ez egy ipari lobby, ami ezt a blokkot okozza a tanácssal és a bizottsággal együtt és velünk együtt. Elsősorban a költségről volt szó, és ennek tudatában kell lennünk. Ami az Egyesült Államok beavatkozását illeti, hogyha valaki meg akar, nem akar megfelelni a törvényeknek, azt kereskedelmileg büntetni kell. Itt nem biztonsági agályok merültek fel, az amerikaiak még szigorúbb intézkedéseket akartak foganatosítani. Ez volt az egyik akadály. És hadd mondjam még el a 2013-mal kapcsolatosan, hogy nincsen arra garancia, hogy 2013-ban a tanácsban ez az akadály megszül, megszűnne, és nem fogják ugyanazt mondani, mint most. Valaki beszélt a tanács publikus kötelezettségvállalásáról, vagy kötelezettségeiről. A tanács ígéretei azért nem olyan biztosak. Én soha nem bíznék egy ilyen ígéretben, bármi történne. A legrosszabb most a kapcsolatunk ezzel a szakbizottság nevében beszélek a, par- a tanácssal. Nem csak ebben az ügyben, van egy másik ügy is, amiben a tanács soha nem tartotta be az ígéreteit. Úgyhogy én igazából nem szeretnék léprefutni ezekkel a kötelezettségvállalásokkal kapcsolatban. Mi következik ebből? A 2013-as dátumhoz ragaszkodnunk kell, addig meg kell oldani, nincsen ha, nincsen de. Nem mondhatjuk azt, hogy 2013-at nem tudjuk tartani, mert még egy alkaidea vezetőt megöltek két nappal a határidő előtt, hiszen mondtuk, hogy ez nem biztonsági kockázat azt is biztosítani kell, hogy amit a C kategóriás berendezésekkel kapcsolatosan döntöttünk, ezt hajtsák végre, hiszen vannak olyan tagállamok, amelyek ezt is szeretnék megakadályozni, és az is fontos, hogy kidolgozzunk az USA-val egy megállapodást, hogy a jövőben ők magukhoz ragadják a kezdeményezést, és kihúzzák alólunk a szőnyeget. A 36 órás szabály nevetséges, és szerintem ebben a tekintetben feledkezzünk meg a tanács álláspontjáról, próbáljuk az Egyesült Államokkal egyeztetni az álláspontunkat, hogy ne forduljon az elő, mint korábban. Úgy gondolom, hogy igazából nincsen választásunk, így kell eljárnunk, ahogyan ön is elmondta, de nagyon eh, keserű szájézzel teszi meg ezt a szakbizottságunk, lehet, hogy ezzel valaki egyetért, más nem, de amit én hallottam, legalábbis a tanács eh, intézkedéseivel kapcsolatosan, eh, mindenki ebben a szakbizottságban nagyon keserű szájézzel hagyja jóvá ezt a döntést, Rajter úr. Hogyha lehetséges, kellene egy pár szót szólni a vulkáni hamu kérdésről is. Ez megint kezd aktuálisá válni. Vagyis most megint nem kockázatot kezelünk, hanem próbáljuk elkerülni a kockázatot. Jó? Igen, hát a légitársaságok úgyis pánikolnak, hogyha először a biztonsági kérdésekre válaszolna, és ha még mindig marad tolmács időnk, akkor térjünk ki a vulkáni kérdésekre. Chairman. Elnök úr, köszönöm szépen. Először is engedjék meg, hogy köszönetet mondjak minden képviselőnek, a bizottság tagjainak. A nagyon jó, ha nem is megértő de nagyon mérsékletes vitáért. Ha megengedik, akkor néhány megjegyzésem lenne néhány témát illetően. Először is de Grandes úr kérdésével kapcsolatosan Mm, biztosnak kell eh, abban lennünk, hogy továbbra is eh, fontos szerepet játszunk, eh, mint Európai Unió a biztonsági kérdésekben, és ne legyen az a tendencia, hogy hogy a nem, nemzeti biztonságpolitikák vegyék át a szerepünket. Az opt-out záradék ugye az európai biztonsági politikát újra nacionalizálná. Ha mondjuk 25 tagállam alkalmazza az opt-out záradékot, és még hogyha a tárgyalások során is sikerül valamit elérni, akkor a tagállamoknak indokolniuk kell az opt-out záradékot, és ellenőrizni is kell. De hogyha 25 tagállam ezt az opt-out záradékot a, vég, hajtja végre, vagy alkalmazza, akkor azt is meg kell nézni, hogy mm, pénzügyi szempontból, vagy biztonsági szempontból kell a helyzetet vizsgálni. Ugye április 29 volt ez a határidő, 25 tagállammal megegyezni, ez, ez nagyon-nagyon nehéz volt. Éppen ezért az első dolog az az, hogy a biztonságpolitikán belül egy európai megközelítéssel éljünk. Ebben az értelemben a gyors reagálás, az önök beleegyezése azzal kapcsolatosan, hogy tárgyalhassunk a gyors reagálás azt is jelenti, hogy egy erőteljes együtt döntési eljáráson belül működünk együtt, és hogy a továbbiakban ne a bizalom, hanem az ellenőrzés kerüljön a, az érdeklődés középpontjába láttam, érzek itt néhány különbséget az önök felszólalásaiban. Ugye, tehát egyrészt az, hogy ezt a határidőt továbbra is fenntartjuk, vagy esetleg nyitottá tesszük ezt a határidőt, nyitva hagyjuk, ami a folyamatot illeti a 2013-as határidőt már a parlament régebben is nagyon vitatta, és egy közbenső lépésnek tekintette. A 2013-as határidő azonban egy olyan határidő, amelyről nemzetközi szinten állapodtunk meg az Egyesült Államok, Kanada, Ausztrália, az Európai Unió is megállapodott arról, tehát, hogy 2013 legyen ez a határidő. Mi nem fogjuk feladni ezt a határidőt, azonban, ahogy Gross úr is javasolta, 2012-ben már meg kell vizsgálni azt, hogy reális-e fenntartani ezt a határidőt, erre megvan-e a gépezet, működik-e a gépezet. Mindenképpen meg kell ezt vizsgálni, mert önök is, és mi is azt szeretnénk, hogy az utasok életét megkönnyítsük, hogy ne kelljen állandóan kiszedni a bőröngyeikből a különböző folyadékokat, az italokat, hogy ne csak 100 milliliteres üvegek vagy folyadékok lehessenek náluk. Tehát ez egy olyan megközelítés, amely nem csak az uniós megközelítés, hanem ezt a megközelítés osztja a világ közössége is annak érdekében, hogy a közlekedést, a közlekedést megkönnyítsük. tehát van egy opciós rendszer, a 2013-as határidő fenntartása, és az, hogy a tagállamok is vállalják a jogszabályokban ezt a dátumot, ami a ugye mondtam, hogy lesz egy munkacsoport, be kell vonni ebbe a munkacsoportba például az ipar szereplőit, a parlament részéről is szeretnénk a vissza tehát a feedbacket megkapni, és ezen fogunk a továbbiakban dolgozni, vissza fogok még jönni önökhez, és informálni fogom önöket a helyzetről. Rendben van, mondja az elnök. Nem vagyok biztos abban, hogy ez a 2012-es tárgyalás folyamat mit is fog hozni. Most azt látom, hogy ez a bizottság ugye foglalkozik majd ezzel a témával, de egyáltalán ez az egész bizottság, ez az adhok bizottság hogyan fog működni, bevonva az iparképviselőit, és így tovább, vagy a hogyha mi 2013-ról beszélünk, akkor az 2013, ugye? Na most válasz. Ugye azt javasoljuk, hogy a jelenlegi jogszabályt módosítsuk, 2013 legyen ez a határidő, de 2012-ben visszatérünk önökhez, megnézzük, hogy van ennek az egésznek úgy majd értelme, lesz-e értelme, és javaslatot fogok tenni, de most a 2013-as határidőt tartsuk fenn. A 2011-ről már szó volt, 2013-ban tehát a folyadékok ellenőrzését beszüntetnék, a munkacsoport munkájának az értelmében, valamint a nemzetközi tárgyalások értelmében ami pedig a izlandi vulkánhamut illeti, akkor nagyon gyorsan kérem, mert a tolmácsoknak el kell mon- menniük. Hát egy rövid kérdésem lenne, vagy két rövid kérdésem, amelyek fontosak. Az első kérdés az ön legjobb tudomása szerint az Európai Bizottságnál létezik egy folyadékszkenner, amely azt tehát egy szkenner. Erre egészen egyszerűen tudok válaszolni. A helyzet az, hogy összesen tíz ilyen berendezést tanúsítottak már a European Civil Aviation Authority, ilyen folyadék ellenőrzésekre, ezek eltérő minőségűek, van A, B minőség, de van elég berendezés már a piacon, különböző gyártyoktól, tehát idén április 29 óta ezek már piacon vannak. Rendben van, akkor jöjjön a hamu. Hogyha a hamuról beszél, az rendben van, csak egész gyorsan még Szaszari kollégának az árat, ugye arra is rákérdezett, hogy mennyibe kerülnek ezek a berendezések. Én a 2012-es dátumhoz szeretnék még hozzászólni, hogyha 2012-es dátumot javasoltam, akkor legalább ezelőtt egy évvel a tagállamoknak tudni kell, hogy mi az, amit meg tudnak valósítani, és mi az, amit nem. Úgyhogy itt a szakbizottságban is ezt javasolnám, amit elvárunk, amit várunk 2012 től, itt a reagálások alapján én azt javasolnám, hogy itt a szakbizottságban is még egyszer ezt vitassuk meg, talán térjünk vissza részben arra, amit Said mondott, hogy mire számítunk rövid, rövid távon, 2012-re vonatkozóan legyen a tanácsnak és a bizottságnak is világos álláspontja, és a parlamentnek is, miután konzultáltak a partnerekkel, szóval nem is annyira fontos, de itt még egyszer mondjuk meg, hogy 2012-re mire számítunk. Rendben van, hamu. Okay, Mr. Uh, Chairman, uh, Elnök úr, itt alapvetően egy új szót kell megtanulnunk. Grossvojtan jökű, ez az új vulkán, amely kitört Izlandon. A kitörésre Eh, szombat este került sor. Vasárnap eh, már eh, riasztottuk a sürgősségi cellát az Eurocontrolnál, az iaz nál a tagállamoknál, légitársaságoknál, és jelenleg vizsgáljuk az egész helyzetet. Nézzük, hogy merre terjed, terjeszkedik a hamufelhő. Általában az az érzésem, hogy az Európai Unióban most gyorsabban reagáltunk, jobban reagáltunk, hiszen egy sürgősségi mechanizmust azonnal aktiváltunk, amikor értesültünk a vulkánkitörésről, ez tavaly nem ment ilyen jól. Vannak már korlátozások járatokra vonatkozóan, még mindig nyitottak légiutas jogokkal kapcsolatos kérdések. Jelen pillanatban hát várjuk, hogy hogy alakul majd a helyzet. Az utolsó néhány órában már nem kaptam információt. Jelenleg úgy néz ki a helyzet, hogy egészen világos, nem ugyanolyan a helyzet, mint tavaly, nagyjából ilyenekkor mikor is eh, az Európai Unió legtöbb részén eh, törölték a járatokat. Most ez nem így van. A tagállamok követik az eljárásokat, amelyeket eh, velük együtt alakítottunk ki, és az ICAO szabályoknak megfelelően járnak el. Ez a kockázat alapú megközelítés. elemzik, elemezésekre alapozzák azt a döntést, hogy lehet-e repülni vagy sem. Úgyhogy bizonyos fokig azt mondhatjuk, vulkánok mindig lesznek, de tavaly megtanultuk, hogy eh, hogyan kezeljük eh, jobban az ilyen kérdéseket eh, nagyobb fokú koordinációval. Ebben a pillanatban ennyit tudok mondani, hogyha meteorológusokkal beszélnek, ők majd sok prognózist állítanak fel a e, hamufelhő terjedéséről, e, de minden ilyen prognózishoz társulnak azért olyan megjegyzések is, hogy hát legjobb tudásunk szerint, hát óvatosan fogalmaz minden meteorológus. Jelenleg azt hiszem, az látszik, hogy jobban tudunk koordinálni, mint tavaly. Hát a válságstáb összeállt, meg vannak az eljárások, tagállamok egymással is koordinálnak. Kalasz alelnök úr kapcsolatban áll a magyar elnökséggel, ezzel a kérdéssel kapcsolatban, is tárgyaltunk a leginkább érintett miniszterekkel. Egyelőre ennyit tudunk mondani. Most pedig angolul folytatjuk a vitát, mert a tolmácsoknak köszöni az elnök a munkát, tolmácsok ezzel befejezték a munkát mára. Anybody, uh,